Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Sok-sok helyütt építkeznek Brüsszelben, ezért sajnos nem tudtam időben beérni, sőt mások sem tudtak beérni időben. De hát ez a késés még belefér az akadémiai negyed órába. Negyed órás késéssel kezdjük tehát a mai költségvetés ellenőrzési ülésünket. Mindenkit szeretettel üdvözlök harmadízben ezen a héten. A napi rendel mindenki egyetért? Ha senki nem szeretne változtatást eszközölni, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Következik a kettes napi rendi pontunk. Szeretném fejlődni figyelmet arra, hogy ez egy nyitott ülés, és az interneten közvetítjük azt. Rendelkezésre áll a tolmácsolás a megfelelő nyelveken is. A szavazást elhalasztottuk. Ezzel kapcsolatosan a későbbiekben majd még mondok néhány szót. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy november 7-én 15 óra 50-től kezdődően 17 óra 15-ig közösülést tartunk a Költségvetési Szakbizottsággal a rendes ülésünk keretén belül. Ha senkinek nincs semmilyen meglátása, akkor most kezdjük a hármas napi rendi pont tárgyalását, az Európai Szembevőszék öt tagjának kinevezése, a tagjelöltek meghallgatása következik. Először is a görög jelöltet szeretném üdvözölni. Nikolaus Millioni személyében szeretettel üdvözöljük a szakbizottságunkban. Előzetesen küldtünk önnek egy kérdés sort, és most kérem mutatkozzon be, mielőtt elkezdjük a vitát, tehát szeretettel üdvözöljük. Öné a szó parancsoljon. Jó reggelt kívánok, tisztelt elnök úr! Angolul fogom elmondani a bevezető beszédemet, és utána anyanyelvemen szeretnék majd válaszolni felvetődő kérdésekre, tehát görög nyelven. Tisztelt elnök úr, tisztelt Költségvetés ellenőrzési szakbizottsági tagok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma. Remélem, hogy kedvezően fogják megítélni a jelöltségemet az Európai Számvevőszék tagjaként. Az önök kedvező megítélése meg fogja erősíteni, illetve jelezni fogja, hogy bíznak a függetlenségemben, szakmai képességeimben, és ez kezdetét jelzi majd az intézmény együttműködésünknek is. Nyugat-Görögországból származom, egy kisvárosból, egy mezőgazdasággal foglalkozó családból. A szüleim tisztességre és alázatra neveltek. Szülővárosomban kezdtem tanulmányaimat, utána pedig Aténban folytattam tanulmányaimat, ahol ösztöndíjas voltam. Miután a közigazgatási nemzeti főiskola diplomáját megszereztem. A saját hazám szembevőszékének tagja lettem. A Párizsi Egyetemen is folytattam tanulmányokat, ahol különböző konferenciákon is részt vettem a francia szembevőszéken, utána pedig attaséként dolgoztam az európai szembevőszéknél. Ezek a tapasztalatok lehetőséget biztosítottak számomra, hogy megismerjem az európai finanszírozási mechanizmusokat és az új auditálási eljárások jelentőségét, és felmérjem, és annak is tudatában vagyok én már, mennyire fontos a nemzetközi együttműködés ezen a téren. Emellett megalapozta ez a pénzügyi jog területén folytatott kutatásaimat és tapasztalatom, és tanulmányaim lehetőséget biztosítottak számomra arra is, hogy segítséget nyújtsak a saját országomban az auditálási rendszert létrehozó bizottságnak. Ugyanakkor irodalommal és festészettel is foglalkoztam. Ezek a tevékenységek úgy gondolom lehetőséget biztosítottak számomra arra, hogy egy emberi perspektíván, kereszt, perspektíván keresztül szemléljem hivatásomat, hogy megértsem az emberi társadalmakat és az emberi szenvedést, amelyek meghúzódnak a különböző statisztikák és számadatok mögött. Szilárd meggyőződésem, hogy az Európai Számvevőszék, amely az Európai Unió pénzügyi lelkismereteként működik egy bizonyos értelemben, mindenképpen képes kell, hogy legyen arra, hogy az üzeneteit átültesse a gyakorlatba is. Az általa létrehozott dokumentumok, elemzések az európai költségvetés végrehajtására vonatkozóan, hatékony eszközök arra, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit érvényesítsük. Auditálási tevékenységén keresztül a számbevőszék az Európai Parlament számára független, objektív, megbízható információkat biztosít, amelyek révén a parlament megvizsgálhatja az európai költségvetés végrehajtásának hatékonyságát. Az Európai Szembevőszék kompetenciáin belül az Európai Parlament intézményes partnereként működik, nagyon hasznos támogatást nyújt, például a metesítési eljárásban, biztosít, hogy az Európai Bizottság eleget tett költségvetési felelősségének. Az Európai Szenvedőszék tagjaként mindent megteszek azért, hogy az Európai Parlament és az Önök szakbizottsága megfelelő tájékoztatásban részesüljön a szenvedőszék eredményeivel kapcsolatosan remélhetőleg őszinte és gyümölcsöző együttműködést tudunk folytatni. Tudom, hogy az Európai Parlament a Költségvetési Hatóság egyik ágaként nagyon fontosnak tartja az együttműködést az Európai Szembevőszékkel, Különösen az Európai Unió pénzügyi tevékenységeinek hatékonysága vizsgálata területén. Tudom, hogy folyamatosan azon dolgoznak, hogy hogyan lehetne az Európai szembevőszék működését még jobbá tenni. Én úgy gondolom, Szeretnék minden tapasztalatot, amit az évek során begyűjtöttem, a számvevőszik szolgálatába állítani. Hogyha kedvezően ítélik meg jelöltségemet, akkor szorgalmasan fogok dolgozni, a kollégáimmal együttműködve, és önökkel együttműködve természetesen azon, hogy a szembevőszék intézményes szerepe megerősödjön, az a szerepe, amelyet az Európai Parlament tel együttműködve tölt be, mégpedig, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit, azaz mindannyiunk pénzügyi érdekeit érvényesítsük. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kedvező megítélésüket. Köszönjük szépen Millionis Szórnak, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most önöké a szó kérdéseket tehetnek fel a jelöltnek bemutatkozását követően. Ki szeretne kérdezni? A jelentéstevő Ines Ayala Sender parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretném én is körünkben üdvözölni Milionis urat. Sajnos jó magam is elkéstem, az elnök úrhoz hasonlóan, mert különböző politikai delegációkkal tárgyaltam. Minden esetre örömmel látom, hogy Millionis úr az egyik jelöltünk, számbevőszéki tagként, nagyon lenyűgöző az életrajza, és ami az Európai Szembevőszék jövőre, jövőjére vonatkozó javaslatokat illeti, az egyik ilyen javaslat arra vonatkozik, hogy fontos, hogy a jelöltek előzőleg saját hazájuk szembevőszékében is tevékenykedjenek. Ez tehát nagyon nagy súlya esik latba. Ön főként az elmúlt évek során már részt vett az Európai Szemvevőszék munkájában Görögország és Spanyolország. Persze, azon országok körébe tartoznak, akik a legnagyobb nehézségekkel küzdködnek a válság miatt ha bár egy kiterjedt európai válságról van szó. Szólhatna talán néhány szót a közpénzügyekről általában, különös tekintettel a hazájára. Említettem azokat a súlyos hiányosságokat, amelyekre fény derült miközben az Európai Számvevőszéknek dolgozott hosszú éveken keresztül, talán elmagyarázhatná, hogy az ön munkája a görög szembevőszéknél hogyan befolyásolta a jogalkotást, illetve az öntevékenysége hogyan befolyásolta a görög közpénzügyek állapotát. Ami a nyolcas pontot illeti, ön részletesen bemutatta. A közigazgatási finanszírozás területén végzett munkájáról szeretném ezzel kapcsolatosan megkérdezni azt, hogy mivel a az állami finanszírozás területével behatóan foglalkozott. Egy kicsit részletesebben is beszéljen erről a területről. Azt hiszem ez az egyik legfontosabb vetülete ugyanis az ön munkájának. Végezetül a neve alatt felsorolva látok itt nagyon sok érdekes publikációt az Európai Szenvedőszék funkciójáról, szóló publikációkat, és egy másik publikációjában, amely múlt évi keltezésű, egy konkrét számbevőszéki ügyre hivatkozik, és beszél bizonyos eljárásbeli garanciákról, amelyekre szükség van a számvevőszék tevékenysége során. Ez is egy nagyon érdekes szempont. Ugyanezen dolgozunk az olaf együtt, érdekelne, hogy erről mit tud nekünk mondani. Köszönöm. Köszönjük szépen. Vannak-e további kérdések? Úgy látom, nincs. Akkor választ kérnénk. Jó, mégis sok van kérdés, Jan Mulder. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon lenyűgözőnek tartom a jelölt életrajzát, mégis vannak kérdéseim. Éveken keresztül Görögországban gond volt a mezőgazdasági állami támogatások ellenőrzése területén. Bár a támogatás a hektáronkénti kifizetéseken alapolt, Görögországban a földeket nem vették jegyzékbe, nem regisztrálták. Így tehát felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan lehetett az AJAK rendszert egyáltalán alkalmazni, hogyha a termőföld regisztrációs rendszer nem működött megfelelően, azaz nem létezett. Érdekelne, hogy ezen a területen milyen változások történtek, és hogy milyen módon szemléli ezt a számbevőszék ki tagjelölt. Köszönöm szépen. Odi úr a következő. Utána pedig Bácsi Tiszor. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt nevében én is üdvözölni szeretném Millionis urat, és köszönöm szépen a pontosításokat, amiket hallottunk tőle. A szembevőszék tagjaként bizonyos feltételeknek kell eleget tenni. Egyrészt az audit szempontjából szakmai tapasztalatokkal kell rendelkezni, a második feltétel pedig hogy etikai feltételeknek is meg kell, hogy feleljen az ember, függetlennek kell lennie. Az ön életrajzából kiderül, hogy szakmai tapasztalata rendelkezik, szemvelőszéki audit területén. Azt gondolom, hogy ez a költségetési Ellenőrzés bizottság megelégedettségére szolgál, de szeretnék Görögországgal kapcsolatban kérdést feltenni. Ön a görög számvevőszéknek volt a tagja, az um, újságokban az a hír járta, hogy meghamisították a, a görög elszámolásokat. Ön meg szeretném arról kérdezni, hogy görög szembevőszéki tagként a görög államot hogyan látja, illetve technikai szempontból két biztonságot ugye megállapítani azt, hogy ezeket nem hamisították meg, eh, rendben voltak a számlák, A szakbizottságunk a statisztikai adatokra kellett, hogy támaszkodjon, és nem a számlákra, amikkel nagyon sok probléma volt. Ön biztosítani tud-e bennünket arról a görög számvevőszék képviselőjeként, hogy ezek a számlák rendben voltak? A második kérdésem az ön függetlenségére vonatkozik. Ön beszélt a személyes származásáról, Elhangzott az, hogy ön szerény, illetve alázatos. Meg szeretném kérdezni azt, hogy valóban függetlennek érzi -e magát a görög állammal szemben, hiszen a szemvevőszék tagjaként néha önnek olyan megállapotásokat kellett tennie, amelyek ellen mondásban állnak a görög állam kijelentéseivel, és ha kinevezik önt, akkor valóban függetlenséget tud-e majd tanúsítani a görög kormánytól? Köszönöm. Vielen Dank, Herr Balcitis als next. Köszönjük szépen, Balcitis úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, jelölt úr. Az én kérdésem egy kicsit eltér az előttem szóló kétől. Az ön szakmai tapasztalata és képzettsége semmiféle kétséget nem vett föl. Minden jelölt kisebb vagy nagyobb mértékben függ saját hazája kormányától, ez elkerülhetetlen. Az én kérdésem azonban nem konkrétan erre vonatkozik, én azt szeretném tudni, hogy miért szeretne a számbevőszék tagja lenni. Hiszen a számbevőszék munkája nagyon technikai jellegű, és személyes ambícióit a számbevőszéken belül nem tudja majd valóra váltani. Nagyon magasrangú pozíció, a szembevőszéki tagság és ön már korábban is hasonlóan magas pozíciókat töltött be. Stavrakakis képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a jelöltet a szakbizottságunkban. Tudományos hátteremből adódóan sok-sok életrajzot olvastam, és az összes általam olvasottal összevetve az önéletrajza, az, hogy milyen képzettsége van, és milyen gyakorlati tapasztalatokat szerzett, az ön szakmai tevékenysége a görög szembevőszéknél, mindez nagyon-nagyon nagy benyomást tesz rám. Azt hiszem, ön a megfelelő jelölt erre a posztra valóban, de Szeretném, ha elmondaná, hogy mennyire lesz ön független és pártatlan Görögország felé, különösen az érzékeny kérdések területén. Az Európai szembevőszék éves jelentésén belül például nagyon nagy súlya lesnek latba a görögországi problémák, hogyan kívánja ezeket kezelni. Köszönöm. Igen, sok kérdés elhangzott, akkor át is adom a szót Millionis úrnak. Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm a kedves szavakat. Az első kérdést Alaya Sanders előadóasszony intézte hozzám, azt kérdezte, hogy mennyiben járultam hozzá azokhoz a változásokhoz, amelyek a görög számvevőszék körében zajlanak. Kezdeném a könnyebb vetületével, ami az én munkámat illeti. Ez formális volt. Mindenki tudta, hogy egy új jogi keretet kellett megalkotnunk annak érdekében, hogy megfelelő költségvetési bevételeket biztosíthassunk. A költségvetés nem működött megfelelően. A másik dolog a preventív monitorozás kérdése. Mi voltunk az utolsók Európában, ahol megvalósítottuk a kiadások preventív monitorozását, figyelemmel követését. Ez egy 150 éves intézmény esetében egy új tevékenységnek minősült a görög közigazgatásban. Ez egy strukturális hiba volt, és éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ilyen fajta ellenőrzésre van szükség olyan országban, mint például Görögország. Az IMF viszont azt mondta, hogy az ilyen fajta auditálásnak korlátozó jellegűnek kell lenni. Tehát az én hozzájárulásom a 210 jogszabály megalkotásában és az elnöki rendelet elfogadásában meglehetősen nehéz utat járt be, itt ugyanis arról van szó, hogy olyan előítéletekkel kellett szembenéznünk és szembeszállnunk, amelyek több évig fennálltak. Itt a bevételekre és a kiadásokra egyaránt irányult a kérdés. Ami a nyolcas pontot illeti, a helyes gazdálkodás, a jó teljesítmény kérdését. Ha megfelelő célkitűzések nincsenek, akkor a teljesítményről sem beszélhetünk, és Görögországban is ez volt a probléma egészen a 90-es évekig. Nem igazán tudtuk, hogy mi volt, milyen hatékonysággal, milyen teljesítménnyel működtünk. Úgyhogy meglehetősen elavult nézetek uralkodtak. Mi megpróbáltuk értékelni a különböző szakpolitikákat, a különböző közigazgatási szolgálatok munkáját, és ezt az értékelést rögzítettük is, de ebből nagyon sok előrelépés nem származott. Ami pedig a számövőszéki munkát illeti, az ellenőrzéseket, az IMF beavatkozására erősítettük ezt a munkát. 1998-ban elfogadott jogszabály már az európai típusú számvevőszéki munkát rögzíti. A 12-es pontra rátérve. Ez az úgynevezett nouvelle gouvernance, ahogy a franciák ezt hívják, az újfajta kormányzás, Tehát az 1998-as szöveg alapját a számvevőszék tapasztalatai alapozták meg. Azóta új gyakorlatok, új módszerek is bevezetésre kerültek, a teljesítmény audit most már minden területen megvalósul. Akkoriban ez még csak nagyon kezdeti állapotban volt. A 12-es szöveget illetően. Ez lehetővé tette a teljesítmény ellenőrzést Görögországban is a szakpolitikák minden területén. Ami második kérdését illeti mezőgazdasági kiadásokról, a mezőgazdasági támogatások kérdése igen komoly problémát jelent Görögországban, és ez régi és új sebeket is feltép. A mezőgazdasági kiadások az EU forrásokból igen rosszul hasznosultak, és nagyon rossz volt a gazdálkodás, óriási botrányok övezték ezeket a kiadásokat, ugyanakkor a struktúra sem létezett, nem létezett megfelelő számlázási rendszer, nem volt megfelelő földnyilvántartás, és 2000 környékén került egyáltalán bevezetésre a föld nyilvántartási rendszer. Ezt is óriási botrány kísérte. Most pedig újra kell kezdenünk. Én személy szerint a számvevőszéken egy tervezési munkában is részt vettem. Ennek keretében szerződéseket kötöttünk azokkal a köz vagy állami tulajdonú vállalatokkal, amelyek a rendszer kidolgozásán dolgoztak, és azóta már történtek előrelépések a föld nyilvántartás területén, de hát itt rengeteg érdek nyilvánul meg. Úgyhogy most eh, ez az egész dolog a közigazgatási bíróságok előtt van. Rendkívül nagy a nézeteltérés, és végül, végül is ez indokolta a bírósági eljárásokat. Odi úr kérdését nagyon megköszönöm, és külön köszönöm a kedves szavait. Az etikát illetően és a függetlenséget illetően én bíró vagyok, tehát ebből fakadóan eleve függetlennek kell lennem, ami pedig a kérdés lényegi részét illeti, itt végül is a bírói reputációról is szó van, amikor döntéseket, ítéleteket foganatosítunk. Az önéletrajzomban is olvashatják, hogy én egy olyan részleg elnöke voltam, amely nagyon fontos ügyeket tárgyalt korábbi miniszterekkel, igen, hata, komoly hatalommal rendelkező miniszterek és miniszterelnökök ügyében, vagy újságírók ügyében jártunk el és az én hírnevemet ezek az ügyek is megalapozták, és ezek is alátámasztották az én független magatartásomat a számvevőszéken belül is. Ami pedig az intézményi pozíciót illeti, mi alapvetően a kormány ellenzéke vagyunk, tehát már ebből fakadóan is függetlenek vagyunk. És ugyan vannak törekvések arra, hogy ezt a függetlenséget valahogy megpróbálják befolyásolni, de hát sajnos ez az élet része, ennek kell ellenállni. Ami pedig a hamis számlákat illeti, egy példát engedjenek meg ezzel kapcsolatban. Ez egyébként a sajtóban is megjelent. Tudjuk, és erre bizonyítékok is voltak, hogy számos számla esetében, elszámolás esetében korrupció volt. Voltak olyan esetek, amikor egy projekt irányítója a család tagjait is bevonta az elszámolásba. Az eddigi fellépések többé-kevésbé hatékonyak voltak, és az esetjog több mint 150 évre nyúlik vissza. Tehát a megvalósítást korrupció kísérte, és igyekeztünk olyan gyakorlatokat átültetni, amelyek 150 évre nyúlnak vissza, és ezzel próbáltuk gátját vetni ennek a folyamatnak. Ezen kívül azt is megkérdezte, hogy mi várható a jövőben. És a kérdés a párhuzamos tevékenységemre is vonatkozott. Mindig is folytattam párhuzamos tevékenységeket, más tevékenységeket. Az Európai Számvevőszékben betöltött funkció rendkívül fontos természetesen, de ez eh, ettől függetlenül változatlanul szép irodalmat is fogok olvasni, kiállításokra is eh, eljárok, ez a mindennapi életem része. Természetesen eh, mindig lépést kell tartani az eseményekkel. Én szeretnék továbbra is tagja lenni az Európai Számvevőszéknek. Kb. 20 évvel ezelőtt az egyik görög kormányt a kabinetjében dolgoztam, és ott megtanultam a művészet szeretetét. Karakakis úr, köszönöm a kedves szavait. Az Európai Számvevőszék éves jelentése nagyon fontos. Nem mi vagyunk az egyetlenek, de talán a legnagyobb erővel mi rendelkezünk, hogy a különböző konfliktusos ügyekkel foglalkozzunk. A görög kormányjal is voltak konfliktusaink, a görög számvevőszékkel, és hát nyilván a hibáinkból nekünk is okulnunk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Millionis úrnak, és akkor Greszle asszony kért szót. Köszönöm szépen. Személyesen meg kell mondanom, hogy nekem vannak bizonyos gondjaim a jelöléssel. Az a karrierje során a számvőszék elnöke volt, és gondolom, hogy nem volt érintetlen a számos rossz döntésben. Tehát én azt szeretném, hogy miután nekünk el kell számolnunk az európai polgárokkal szemben, mindenféleképpen el kell kerülnünk azt, hogy hibát kövessünk el. És azt szeretném tudni, hogy ön a görög pénzügyi gazdálkodásban önnek milyen szerepe volt, ha megnézzük az elmúlt tíz évet, 2007-et vagy 2010-et, ekkor jártam Görögországban, a 2010 egy follow-up látogatás volt, akkor a mezőgazdasági kiadásokat vizsgáltuk. 2007-ben kétszer is jártam a görög számvevőszéknél, és azt tapasztaltam, lehet, hogy már ön is ott volt akkor, hogy igazából vonakodtak szerepet vállalni, és ebből problémák is fakadtak. A legrangosabb tagja a számvevőszéknek kerül ismét jelölésre, és a kérdésem az, hogy mit tett mindezek, mindezen jelenségekkel ellen. Több mint 300 államháztartási ügy volt, és nem tudom, hogy ezek mögött mi húzódott meg. Én nem akarom most azt a benyomást kelteni, hogy önt felelősségre vonom, de Görögország azt hiszem rendkívül fontos téma. Minden tagállamban a számvőszék komoly szerepet játszik, és az európai szolidaritás következtében azt hiszem, hogy nagyon sok dolog túlságosan hosszan elhúzódott. 2010-ben meglehetősen jó benyomásokat szereztem, és ha valahol ellátogatunk, akkor olyanokkal találkozunk, akik mindössze három vagy négy hete vannak csak hivatalban, és azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, ez még a korábbi időkre nyúlik vissza, majd pár év múlva visszamegyünk, és gyakorlatilag ugyanez ismétlődik meg. Úgyhogy azt szeretném hogy nagyobb hitellel, hitelességgel és erőteljesebben lépjünk fel, és kérem győzzön meg e tekintetben. A Görögország az átláthatóság és a korrupció tekintetében Djibouti, Kamerun és a fejlődő világ néhány országát követően majdnem az utolsó 496. helyen szerepel. Azt hiszem, hogy a számvevőszéknek a szavahihetőség az egyik legfontosabb szerepe annak erősítése. Tehát a kérdés az, hogy miért nem próbálta meg valahogy megakadályozni ezt a katasztrof, ezeket a katasztrofális állapotokat? Köszönöm szépen. Milon, Milionis úrnak közvetlenül meg is adom a szót. Szeretnék akkor most reagálni a kérdésekre. Én nem elnöke voltam én voltam a rangidős tag, tanácsnok, néhány más kollégámmal együtt. A válság idején, a görögországi válságban 2010-ben mit tettünk, mint görög számbeszőszék. Az anyagban ez meg lett említve, Igen, ez egy komoly probléma volt. Lehet, hogy nem, nem is tudtunk semmit tenni, ugyanis a számvevőszéki intézmény bizonyos korlátok között működik. A kiadások törvényességét, jogszerűségét illetően, illetve annak ellenőrzését illetően. A törvények szerint kellett eljárnunk, tehát ez nem a mi hibánk volt. Minden esetre kísérletet tettünk arra, hogy az auditálás, az ellenőrzés körét valahogy megpróbáljuk tágítani, és kiterjesszük a teljesítmény auditra is. E tekintetben konfliktusba kerültünk a gazdasági minisztériummal, hiszen ők a törvényre hivatkoztak, hogy nekünk ez nem feladatunk. A mi feladatunk a hitelesség és a tájékoztatás helytállóságának az ellenőrzése. És sokan azzal vádolnak minket, hogy az a monetáris unióba hamis adatok alapján léptünk be. Úgyhogy kérem, higgy el, a kezünket megkötötték, ennél többet nem tudtunk megtenni. A belső ellenőrzés, mint koncepció nem is létezett Görögországban. Ezt mindössze 2010-ben vezették be nálunk, tehát el lehet képzelni, hogy a 2009-es választásokon a Maastrichti kritériumokat jóval meghaladó adósságállományjal mentünk bele gyakorlatilag kilenc egységgel magasabb volt az államadóságunk a Maastrichti kritériumoknál. Nyilván joggal teszi fel a kérdéseket, és a biztos is viszont azt állította, hogy mi 13, illetve 14 ponttal vagy egységgel haladtuk meg a Maastrichti kritériumokat. Mindenki minket vádolt, hogy rosszul végeztük a munkánkat, de hát még egyszer többet nem tudtunk megtenni, és a korrupció is igen elburjánzott. Megvizsgáltam a korrupciós mutatókat, és igazán nem hízelgő rám nézve, hogy ilyen dolgokban kellett részt vennem. Amikor megvizsgáltuk a rendszer megváltoztatására irányuló terveket, egy üzletember azzal fordult hozzám, hogy hogyan tudnék neki segíteni. Még pénzt is felkínált, nagyon udvariasan, tehát megpróbált lefizetni. Mire én azt mondtam, hogy meg se próbálja kinyitni a pénztárcáját, mert rögtön hívom a rendőrséget. És teljesen megdöbbentett, hogy egyáltalán így próbálkozott, megpróbált megzsarolni. Nyilván nem én voltam az egyetlen, akinél így próbálkozott, tehát sajnos a korrupció legalább annyira általános Görögországban, mint a narancs termesztés. Köszönöm, és remélem, hogy sikerült megválaszolnom a kérdését. Köszönöm szépen. Millionis úr még egy kérdés felvetődik. Alapvetően Görögország 30 éve tagja a görög, 40 éve tagja az Európai Uniónak, javítja magát az elnök úr, és ha jól értem, és éppen ezért kérdezek még egyszer rá, azt mondja, hogy a görög számvevőszék törvényi és tényleges okok miatt nem volt abban a helyzetben, hogy a görög állam háztartást úgy ellenőrizze, hogy a most a trojka jelentésében is megállapítást nyert problémákat el lehetett volna kerülni. Tehát ha jól értettem, akkor a görög számvevőszék törvényi jogszabályi okok miatt egyszerűen nem volt abban a helyzetben, hogy megfelelő auditálást, ellenőrzést végezzen el. Akkor felmerül a kérdés, hogy ha ez így van, akkor a jövőben egyáltalán jogosult lehet-e Görögország európai forrásokra? Hogyan vélekedik erről? Ε, πράγματι κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα είναι πολλά χρόνια. Είναι... Igen, elnök úr. Görögország 81 óta tagja az Európai Uniónak, és nézzük meg, hogy milyen szerepet játszott a számvevőszék jogi és gyakorlati okok miatt korlátozott volt a működése, igen szoros jogi keretek között működtünk, jogi rendelkezések kötötték meg a kezünket, és ezeket a korlátokat nem tudtuk átlépni. Ugyanakkor az éves jelentés az állami költségvetésre vonatkozó éves jelentés készítésénél a számvevőszék, a görög számvevőszék élt észrevételezéssel. Maga a rendszer volt hibás. És mit értek ez alatt? A görög parlament elnökének benyújtott jelentést minden további vita nélkül terjesztették be. Most már a görög parlament pénzügyi bizottságának is meg kell ezt tárgyalnia. Tehát korábban nem volt megfelelő intézményi támogatása sem a görög számvevőszéknek a parlament részéről, az általunk tett megjegyzések, amelyek igen szigorúak voltak, egyszerűen bekerültek a jelentésbe, és ezt aztán semmi további lépés nem követte. Ami a trojkát illeti, igaza van abban, hogy mi történt a közösségi forrásokkal ezen hosszú évek során a közösségi források rossz felhasználása és az ezzel való rossz gazdálkodás teljesen döbbenetes méreteket öltött. És ebben sokan felelősek. Talán az egész rendszer volt korrupt már a kezdetektől fogva. Úgyhogy ez is egy probléma, hogy úgy kaptunk közösségi támogatásokat, hogy ezt korábbi ellenőrzések nem előzték meg. Ezeket a pénzeket Görögország elköltötte, itt gyakorlatilag olyan volt, mintha megnyitott volna valaki egy csapot, és folyt belőle a pénz. Tehát teljesen igaza van ebben, hogy Görögország nem volt maximálisan a csúcson ezen pénzek felhasználásában. Ódi úr, majd ismét Kreszle asszony kapna szót. Ugyanezt a kérdést akartam feltenni a struktúrás alapok kapcsán is a bizottsághoz szeretnék fordulni, hiszen nem ismerem a tagországi csatlakozások tárgyalási fejezeteit, de azt gondolom, hogy létezik egy olyan fejezet, amely a költségvetés ellenőrzéssel foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy nem ellenőrizték a csatlakozás előtt azt, hogy a szemvevőszék ellenőrzi a tagországi költségvetést. Nem tudom, hogy a bizottság ellenőrizte ezt a procedúrát, de a bizottságtól kérdezem azt, hogy hogyan lehetett elfogadni egy adott ország csatlakozását annélkül, hogy ellenőrizték volna, hogy ez a tagország tisztetben tartja az ellenőrzéseket, a pénzügyi ellenőrzéseket, a pénzügyi menedzsmentet, és miért nem indítottak el szabálysértési eljárást olyan esetekben, a, amikor a tagország nem módosította ennek megfelelően ezeket a szabályokat? Köszönöm. Oké, okay, Frau Gressle noch. Gressle asszony. Ich möchte, dass Sie uns noch mal was sagen. Meg szeretném kérdezni Önt a következőről. Köszönöm szépen az eddigi válaszait és eltökéltségét. Tudom, hogy az Ön számára ez egy nehéz helyzet, és higgye el, hogy mi sem vagyunk könnyű helyzetben. Én mind a két alkalommal ott voltam Görögországban. Az első látogatás volt eh, az oka annak, ami miatt Görögország 2007-ben még nem vezette be az mm, ellenőrzés és igazgatási rendszert, pedig ez előfeltétele volt a támogatásnak, tehát több mint tíz éven keresztül Görögország eh, kapott támogatást, annélkül, hogy mm, teljesítette volna a feltéteket. Fischer Bull, a Dán biztos asszony volt az első, aki első alkalommal foglalkozott ezzel a kérdéssel. Látogatásunk nagyon sokat segített, mert tényleg sikerült fellépnünk, és azt mondunk, hogy itt a történetnek vége, hogyha két éven belül nem sikerül ezt a rendszert bevezetniük. Tehát a három és fél százalékos volt a hiba arány rövid időn belül, és 2010-ben illetve Görögország állam csődje után nagyon érdekes tapasztalatra tettünk szert. A strukturális alapokkal foglalkozó szakemberek azt, mondták, azt, azt mondták nekünk, hogy minden a legnagyobb rendben van, utána befejeztük a beszélgetést. Én olvasom a Lömondot este a vacsora után, és ott volt egy interjú a görög pénzügyminiszterrel, aki azt mondta, hogy a strukturális pénzeket úgymond autókra és úszodákra költöttük, tehát 2010-ben írta ezt a Lömond. Én meg szeretném kérdezni azt, hogy a számbevő szék az agrárkiadásokkal, milyen mértékben, illetve a szociális alapokból történő kiadásokkal milyen mértékben foglalkozott, és van egy eh, aggályom, ezt ne vegyek érem személyesen, én őt nem, is, nem ismerem személyesen, nem találkoztunk eddig még, illetve csak futólag. Görögország 95%-os társfinanszírozásban részesül az Európai Uniótól, tehát még azt is megjutalmaztuk, hogy a pénzeket nem megfelelően adták ki. Amiről mit gondol, több száz projektet indítottak el, amiről nem tudunk semmit, a Task Force jelentések érdekesek, de a trojka jelentések is ezekre kitértek, de több száz olyan projekt, amiről semmit nem tudunk, elvesztek a sülyeztőben, a nagy társfinanszírozási ráta, mert Görögország saját projektulajdonlása még kisebbé vált, tehát az önpozíció egy nagyon-nagyon fontos pozíció lesz, hiszen nem tudjuk több, többé tolerálni azt, hogy a görög számvevőszéki tag ilyen dolgokat próbáljon meg eh, elfedni, tehát eh, fontos, hogy megfelelő számadatokat kapjunk ezekről a dolgokról. Elnök, köszönöm szépen, még egy képviselő kap eh, lehetőséget a kérdés felvetésére. Epping úr, és utána le kell, hogy zárjuk majd ezt a meghallgatási részt. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelöltek listájáról kiderül az, hogy 95-96-ban ön attaséken dolgozott az Európai eh, Számvevőszékben, a görög tag Kolopó Nikolau úr volt, ez stimmele? Ugye ez így van? Mm-hmm. Oké, go ahead, please. Folytassa kérem a kérdést. Mij, maar misschien mag u mij corrigeren. Uh, in het, um, ik heb in het kabinet... Javítson ki, kérem, hogyha nincs igazam. Én Kallis biztos kabinetjében dolgoztam, és 2004 és 2007 között volt egy uh, olyan munkatárs, aki azt mondta, hogy ő az egyik görög számvevőszéki tagnak dolgozik, és ez a görög tag azt mondta, hogy az ő kabinetjének tagjainak a fizetésük egy részét át kellett juttatni az említett személynek. Ön tud-e erről bármit is? Ines, most szeretnéd a kérdésedet feltenni a, választás, a válaszok előtt, vagy majd miután meghallgattuk a válaszokat? Parancsoljon Milónis úr, öné a szó. Köszönöm szépen, Ódi úr. Görögországban az adminisztratív struktúrákkal kapcsolatban vannak problémák, én ezt már elmondtam elmondtam, hogy nem létezik a belső audit, és ez egy eh, fontos kérdés, hiszen a pénz megérkezhet, ezt el lehet költeni megfelelő ellenőrzések nélkül, de hát megpróbálunk erre most megoldásokat találni. Ez olyan, mint hogyha valaki megnyitná a csapot, és ez mind ellenőrzés nélkül történne. Ami pedig a gyors autókat illeti, illetve az uszodákat, Grászta asszony, a mi feladatunk a számvevőszékben nem az pusztán, hogy elsődleges ellenőrzéseket végezzünk, hanem másodlagos ellenőrzéseket is. Az elsődleges ellenőrzéseket a pénzügyi ellenőrzési szakbizottság végzi a gazdasági minisztériumon belül. Az ő feladatuk azt, hogy a társfinanszírozási kérdésekkel kapcsolatos ügyeket ellenőrizzék. Utána ez átkerül a számvevőszékhez, és én ebbe bekapcsolódtam, több alkalommal követeltem vissza pénzt, lehet, hogy sokkal szigorúbb voltam, mint a legtöbb kolléga, tehát én tudom azt, hogy a rendszeres, strukturális problémák kérdés a görög adminisztrációban, azt is jelentheti, hogy a görög társfinanszírozási arányt növelni kell, de mi is a munkánkat végezzük, és a tőlünk lehető legjobb szellemben járunk el. Nikolau asszony kérdésére visszatérve. Én erről az ügyről nem hallottam, ezt be kell vallanom. Én ként működtem, az antrocsopoló egységben, Nikolá asszony, nem tudom, hogy ez a történet igaz-e, vagy sem, de tudom, hogy voltak más jellegű gondok is, és azt gondolom, hogy a számvevőszék megvonta a nyugdíjat ettől a kollégától. Én őt nem ismertem, hiszen addigra már nem voltam ott. Antropolosz egy tisztességes ember volt, ő jogi szakértőként dolgozott, jogászként, és én pusztán ennyit tudok erről az ügyről. Köszönöm szépen, végül Ines kapszón. Sí, bueno, señor Millones, yo entiendo que su posición es... Nagyon szépen köszönöm. Értem, hogy nehéz a helyzete, hiszen ön személyesen nem tehető felelőssé az egész ország gazdasági és pénzügyi struktúrájáért. Nem vonható felelősségre olyan módon, mint hogyha hazája miniszterelnöke vagy elnöke lett volna. De ő mégiscsak a görög számbevőszég tagjaként dolgozott, és valóban igaz, hogy a görög közpénzügyek állapota. Alapvető jelentőségű a szembevőszék jövőbeni munkája számára és a nemzeti szembevőszékekkel való együttműködés szempontjából is. Dokumentum a 15. oldalán utal is erre a kérdésre, de az itt olvashatók alapján és annak alapján, amit itt elmondott, ha jól értem, akkor egy törvényt fogadtak el, mi szerint a szembevőszék bemutatja jelentéseit a parlament előtt. Ez alapvető fontosságú a pénzügyek ellenőrzésének demokratikus lefolytatása szempontjából. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy talán nem kellene a fürdővízzel együtt a csecsemőt is kiöntenünk. Lionis úrnak komoly küzdelmeket kellett megvívnia szenvedőszéki tagként, és hát tudjuk, hogy az Európai Bizottság Görögország és Spanyolország esetében is bizonyos eljárásokat foganatosított a nem megfelelő eljárások miatt. Legyünk következetesek, járjunk el logikusan, és mindenki esetében ugyanazokat a szabályokat foganatosítsuk. Ez a javaslatom. Valóban igaz, hogy a dolgok Görögországban nagyon rossz úton haladtak, de hát nem millióni szúr felelős ezért. Ha megnézzük a szembevőszékkel folytatott levelezést, ebből világosan kiderül, hogy a görög szenvedőszék működésében voltak rendellenességek, és az egész rendszer valóban javításra szorul, kiigazításra szorul, de azt hiszem, mindezt nem mindezért nem tehetjük felelőssé ezt az egy jelöltet. Lehet, hogy itt nyelvészeti kérdések is felmerülnek. Jó lenne, illetve nyelvi kérdések is. Fontos, hogy a kommunikáció minél közvetlenebb legyen, de én úgy gondolom, hogy ön nagyon jól ismeri, mérehatóan ismeri a helyzetet, és mérehatóan ismeri a rendellenességeket is, amelyek tapasztalhatók Görögországban. Éppen ezért ön kiváló jelölt lehet, hiszen segíthet nekünk abban, hogy biztosítsuk, hogy a jövőben jobb kapcsolat alakuljon ki az Európai Számvevőszék és a Görög Számvevőszék között. És hogy megfelelően ellenőrizni tudjuk a jövőben a közpénzek elköltését Görögországban. Ha úgy döntünk, hogy az ön jelöltségét támogatjuk, akkor milyen gyakorlati lépéseket javasolna a helyzet orvoslására, és arra, hogy megszabaduljunk ezektől a komoly kétségektől, amelyek felmerülnek bennünk a görög számlák ellenőrzésével kapcsolatosan, különös tekintettel az Európai Unió által folyósított támogatásokra és kifizetésekre. Tehát az ön hivatalba lépését követően milyen lépéseket tud tenni, hogy a lehető legátláthatóbbá tegye számunkra a jelenlegi helyzetet, aminek következtében mi magunk segíteni tudnánk Görögországon és hát az Európai Unió pénzügyi helyzetén is. Zárásképpen Millióni szúr következik. Köszönöm Mrs. Ayala Szender asszonynak a szavait. Én személy szerint igenis felelősnek érzem magamat azért, ami Görögországban történik. Hiszen, ahogyan Kazáncák is fogalmazott egykoron, hogyha valami rosszul működik a társadalomban, akkor én magam, mint egyén is felelős vagyok ezért. Hogyha megkapom az önök részéről a támogatást, és a szemvevőszék tagja leszek, akkor ami a görög számbevőszékhez fűződő kapcsolatomat illeti, korlátozott lesz a szerepem. Nem intézményi keretek között folytatom majd a kommunikációt a görög számbevőszékkel, hanem csak személyes, egyéni szinten. Hogyha az Európai Számbevőszék tagja leszek, akkor talán befolyást tudok gyakorolni a görög számvevőszékre oly módon, hogy a görög számvevőszék struktúrája javuljon és működése javuljon. Hogyha erre lehetőségem nyílik, akkor ezt meg is teszem, élek ezzel a befolyásommal. A legfontosabb a görög szemvevőszék esetében az volna, hogy egy sokkal gyakorlatiasabb megközelítés valósuljon meg. nem csak a törvény betűjét, hanem a szellemét is be kell tartani. A teljesítmény alapú audit, a teljesítmény alapú ellenőrzések megkezdése természetesen olyasmi, amit Görögországban is meg kell tenni. Ami az önök szakbizottságához fűzött kapcsolatot illeti, ez egy intézmény közé kérdés, intézményközi ügy. Az Európai Számvevőszék és önök között minden bizonyal a jövőben is gyakorlat és őszinte kapcsolat valósul meg, mint ön. ez eddig is így volt. Elnök, köszönjük szépen Millionis úrnak, hogy válaszolt a kérdésekre. Ezzel Millionis úr meghallgatását lezárjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és további szép napot!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 Ja, meine Damen und Herren, ich darf... Äh, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szeretném köszönteni a francia jelöltet, Daniel Lemárkasztonyt. Üdvözöljük itt a szakbizottságunkban. Und uh, Sie um Ihre Stellungnahme. És kérem, tartsa meg bevezetőjét. Lemárkasztony, parancsoljon öné a szó. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Elnök úr, hölgyem és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekem arra, hogy bemutatkozzam, és nagyon nagy megtiszteltesnék. érzem, hogy itt meghallgatáson vehetek részt. Szakmai múltam, audittal fog, múltamban foglalkoztam, audittal foglalkoztam a rendszer számvevőszékben, és lehetőségem volt arra, hogy számos típusú auditot végezzek, a szabályossággal kapcsolatban, a auditokkal is foglalkoztam, illetve a közpénzek kiadásának értékelésével is. 2008-ban egy ilyen típusú munkát végzett a számvevőszék a parlament számára. 15 éven keresztül foglalkoztam ellenőrzésekkel, két eh, regionális szemvevőszéknek is tagja voltam eh, Marseille-ben többek között, ez az de dezűri eh, megyének a része. Gyakran fordul elő, hogy a francia számvevőszék tagjai részt vesznek különböző bizottságokban is, illetve tanácsok elnökeiként is bizonyítaniuk kell a pártatlanságukat. Szeretnék néhány te- tevékenységet megemlíteni, az administratív tanácsban is, és részt vettem egy tudományos tanács munkájában is, illetve számos zsűrinek, vizsgabizottságnak is tagja voltam. Nagyon sok mindent kaptam munkám során, Regionális számvevőszékek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ellenőrzésnek minden fajtájával megismerkedjen az ember a programozástól kezdve egészen a médiával fenntartott kapcsolatokig. Választ megválaszthatja a szembevőszégi szag a legfontosabb témákat, és a legfontosabb válaszok eh, megkeresésében is részt vesz, amelyekre szükség van, és az előzés minden pontján ezeket figyelemmel kell kísérni, nagyon fontos az ellenőrzések a mm, tekintését is szem előtt tartani, illetve különböző eljárások határidőket be kell tartani, annak érdekében, hogy megfelelő minőséget tudjunk biztosítani. Azt gondolom, hogy ezekre a tapasztalatokra az Európai Számbevőségben is támaszkodhatok maga, amennyiben ők bizalmat szavaznak nekem. Én az európai intézményekben szeretném ezt a munkát gyakorolni. A nemzetközi kapcsolatokat folyamatosan kerestem munkám során, és öt éven keresztül a számbevőszékben a kollégáimmal együtt a, az Európai Unió ellenőrzés végző intézménye is kapcsolatot tartottam, annak érdekében, hogy a, a nemzeti ellenőrző hatóságok és az Európai Számövőszék között javuljon a kapcsolat. Ezen kívül Negyvenöt egyéb intézményes is együtt dolgoztam a frankofon világban. Fontosnak tartottam az intézményei közötti kapcsolatok megerősítését, fontosnak tartottam ezen kívül a függetlenség biztosítását, és láttam azt a szerepet is, amit az Európai Unió betölthet. Az akadémiai világgal, az egyetemekkel is fontos kapcsolatokat tartottam fel, tanulmányokat készítettem, hiszen itt eh, nagyon fontos folyó kérdésekről van szó. A politikai világ, a gazdasági világ, a szociális világ, illetve a tudományos világ együttműködése nagyon fontos eh, a helyzet megértése szempontjából. Eh, fontosnak tartanék egy pontot kiemelni, ez pedig a függetlenség kérdése. Egész életemben független magisztrátusként dolgoztam, az elvőszék tagjaként, aki számára a függetlenség kulcsfontosságú. A státuszunk bennünket véd. A kollegialitás jellemzi döntéseinket, és ez garantálja az objektivitást polgárok számára is szeretnénk ezeket az információkat eljutatni. És a függetlenség nem csak a statutumból adódik, ez egy olyan gyakorlat, egy kultúra, amelyet folyamatosan ki kell alakítani. Annak érdekében, hogy valaki tényleg független maradjon, meg kell szabadulni az előítéletektől. Éppen ezért mindig is nagy tulajdonság, nagy fontosságot eh, szentem a képzésnek, továbbképzésnek, amelyel gyakorlatainkat javítani lehet, illetve kapcsolatainkat javítani lehet partnereinkkel, nemzetközi partnere, partnereinkkel is. Az ellenőrzést végző intézmény, mint amilyen az Európai Számbevőszék is, nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjön a parlamenttel, illetve fontos, hogy a programozásban is erre tekintettel legyen, illetve megfeleljen a polgárok elvárásainak. Hogyha a parlament bizalmat szavaz nekem, szeretnék szoros kapcsolatokat fenntartani az önök szakbizottságával is, és teljes mértékben rendelkezésükre szeretnék állni, illetve meg szeretném hallgatni a parlamentet. Köszönöm. Merci euh, beaucoup. Madame Lamarck. Jetzt kommen wir Köszönöm, Lamarck asszony. A vita következik, illetve a kérdések és válaszok köre. Ki kezdi? Jelentéstevő asszony, parancsoljon. Ayala Sander asszony, tessék. Nagyon szépen köszönöm. Szeretettel üdvözöljük Önt Lemárk asszony itt a szakbizottságunkban. Francia jelöltként az Európai Számvevőszéki Tagságra az ön hazájának kormánya tett bizonyos javaslatokat az egyensúly fenntartására vonatkozóan, ugye öt új jelölt van, ön az egyetlen hölgy közöttük. Hogyha önnek bizalmat szavazunk, akkor úgy tűnik valóban sikerül némi egyensúlyt teremtenünk a szembevőszéken belül. Lenyűgöző az ön életrajza, főként a francia szembevőszék, illetve auditálási bizottságban, tanácsban végzett munkája érdekel, és a jövőben természetesen meg kell néznünk azt, hogy ho hogyan tudjuk a tag, szembőszéki tagok, tagságra jelöltek profilját, annak minőségét még jobbá tenni. Ön a korrupció elleni harcban nagy szerepet vállalt, Dél-Franciaországban volt felelős ezért a, az ügyért. Talán elmondhatná nekünk. hogy az ön ottani tevékenysége, ottani tapasztalatai hogyan tud hozzájárulni a mi korrupció elleni harcunkhoz. Sokszor úgy érezzük, hogy fordulatra lenne szükség ezen a téren. Persze Európában tényleg nagyon elterjedt a korrupció, és jó volna, hogyha sikerülne megmutatnunk a gyakorlatban is, hogy valóban odafigyelünk erre a problémára. Talán szólhatna néhány szót arról is, hogy mit gondol a számlák struktúrájáról, Fontos kérdés ez is, amelyről újra és újra egyeztettünk a számbevőszékkel. A hiba kockázat és egy olyan rendszer létrehozása, amely a hibákat megakadályozza, tehát egyfajta ex ante audit bevezetése, azon az alapon, hogy ugye a megelőzés jobb, mint utólag orvosolni a problémákat ezekről is szólhatna néhány szót, illetve arról, hogy milyen tapasztalatai vannak a kockázat megelőzésben. Beszélt továbbá a különböző auditáló szervek szakosodásáról és professzionalizálódásáról, ez egy nagyon fontos kérdés. A szembevőszékkel kapcsolatosan nem sokára nekifutunk egy új vitának, és úgy érezzük a szenvedőszékben különböző hátterű tagokra van szükség. Szükség van olyan szakemberekre, akiknek akadémiai hátterük is van, tudományos hátterük, és szükség van olyan szakértőkre is, akiknek inkább politikai jellegű a háttere, hiszen nyilvánvalóan a politika nagyon fontos szerepet tölt be a közpénzek elköltésének tervezésében, hiszen itt figyelembe kell venni a politikai célkitűzéseket. Beszélhetne tehát arról, hogy a szembevőszék egyes területeit hogyan lehetne professzionalizálni, és szólhatna arról is néhány szót, hogy az öntagsága milyen mértékben segíteni ezt elő. Egy további fontos kérdés, hogy hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy javuljon az auditálási munka, az auditálási tevékenység, főleg azokon a területeken, ahol jelentős összegű európai pénzek elköltéséről van szó. Számunkra nagyon fontos volna, hogyha ezen a téren javulást tudna elérni, hiszen nyilvánvalóan az auditálást javítani kell. Nyilvánvalóan az közpénzekkel kapcsolatos auditálás függetlenségének megőrzése rendkívül fontos, ugyanakkor az intézmények közötti együttműködést is fokozni kell. Az elmúlt években az Európai Számvevőszék egy kicsit defenzívába szorult, talán vannak ötletei azzal kapcsolatosan, hogy a számvevőszék hogyan tudna hatékonyabb, jobb szerepet betölteni. A szám, az Európai Parlamenttel való együttműködésben hogyan tudna hatékonyabban részt venni más intézményekkel folytatott együttműködésében is. Tehát hogyan lehet a számbevőszék függetlenségét megerősíteni úgy, hogy mindeközben növeli együttműködését más intézményekkel is. Köszönjük szépen, már asszony. Alors, je vais peut-être euh, répondre à la fois aux deux premières questions sur l'identification euh, des risques. A kockázatokra szeretnék először választ adni, azokra a kockázatokra térnék ki, amelyek a korrupcióhoz kapcsolódnak. Amikor az ellenőrzési munkát végeztem, mindegy hogy nemzeti intézményekben, vagy az Európai Számvevőszékben, olyan témákat taglalunk, amelyek kockázatokkal kapcsoló, kockázatokhoz kapcsolódó témák, pénzügyi kockázatokhoz. Itt különösen az egységes piacra gondozó, gondolok, illetve különböző partnerségekre. Tehát ezek jelentik jelentős pénzügyi kockázatokat. A az önkormányzatok Franciaországban a beruházások háromnegyedét valósítják meg, és felelősek értük. És a mindennapi élet jelentős területein, mint például a szennyvízelvezetés, a víz, stb. területeken végeznek befektetéseket. Tehát ezek a pénzügyi kockázatok azt jelentik, hogy jelentős tényekről van szó ami pedig az egységes belső piacot illeti. Itt jelentős hibaforrást találtunk, hiszen e, jelentős pénzügyi kockázatok merülnek fel, a korrupció kockázata is, illetve néha nagyon nehéz az összes e, jogi szabályozásnak eleget tenni. Tehát közös felelősségvállalás, közös menedzsment kérdése is felmerül, hiszen a tagországok végzik el ezeket, és a tagországok feladata, hogy ellenőrizzék eh, ezeket a kockázatokat, amelyek az adott műveletek során felmerülnek. Éppen ezért szeretnék az az ellenőrzési hatóságokkal szoros eh, együttműködést folytatni, és nagyon hasznos az, hogy a nemzeti ellenőrzését felelős hatóságok felsőbb szinteken, de regionális szinteken is együtt tudjanak működni, illetve a legjobb módszerekről eszmét tudjanak folytatni a korrupció elleni küzdelemben. Több szemináriumot is megvalósítottunk a az ellenőrzését felelős intézményekért. Európai szinten létezik egy regionális ellenőrzési szervezetek szövetsége, akik rendszeresen találkoznak. Franciaország, Oroszország, Spanyolország, Németország ellenőrzést végző hatóságai találkoznak egymással, és tapasztalatot tudnak cserélni, és nagyon fontos a korrupció ellen küzdelemben. És éppen ezért ezek a PPP-k meghatározóak. Létezik érdekellentét, eh, hiszen itt közpénzek eh, felhasználásáról van szó, és eh, néhány saját érdekükben használják fel a befektetők. Tehát azt gondolom, hogy a válaszokat mindenki ismeri, a módszereket is, lehet, hogy a válaszokat még nem ismerjük mindannyian, de itt egy szoros együttműködésről van szó a tagországokkal, annak érdekében, hogy ők a saját rendelkezéseikben is megfelelő um, módszereket tudjanak kidolgozni a csalás eseteinek leleplezésére és az ellenőrzésekre, stb. Nagyon fontos az ellenőrzési hatóságok közötti együttműködés, ezt tovább kell elmélyíteni különböző szakmai csoportok keretében is, annak érdekében, hogy a jelentős kockázatot jelentő területeknél megfelelő ellenőrzési eszközöket, hatékony eszközöket tudjunk bevetni, olyan eszközöket, amelyek megfelelőek. Hogy a korrupció ellenes közlelemről beszélek, a megyénben, akkor ez azt is jelenti, hogy én a jogi hatóságokkal is együtt működtem, annak érdekében, hogy legtöbb információt kaphassam meg olyan szervezetekkel kapcsolatban, amelyeknél felmerült a korrupció gyanúja. Hiszen amikor klasszikus audit munkát végzünk, akkor nem találunk nagyon sok mindent. Tehát nem mindig találjuk meg azt, amiről azt gondoljuk, hogy meg kéne találnunk. Tehát nem eh, rendelkezünk mindig megfelelő eh, információval. Az Olaf felé jutatott eh, információk nem bizonyulnak a hatékonynak, és ez nagyon meglepett, 80%-a ezeknek a visszajelzéseknek mm, a polgároktól érkezik, de igazából nem a korrupciót érinti. Hát ez a szerződésekben is megnyilvánul, és vannak olyan ágazatok, ahol a maffia is jelentős tevékenységet végez bizonyos vállalkozások keretében. és bűncselekményből származnak bevételeik. Tehát ezekkel a pontokkal a nemzeti számbevőszékek, illetve az európai számbevőszék jobban együttműködhetnek, ismerjük a választ, de azt gondolom, hogy konkrétabbá kell tennünk ezeket a válaszokat, konkrétabban le kell őket fordítani. Ami pedig a szakmaiságot illeti, azt gondolom, a számvevőszéknél nagyon pontos képzési eh, szabályok léteznek, különösen a szakmai normák kialakítását, illeti a szakmai fejlődés érdekében, tehát eh, ez a pont meghatározó az ellenőrzések miatt, és nagyon fontos mindig tüzetesen odafigyelni, megtanulni az új technikákat, technológiákat, és hogyha nem ismer az ember egy adott ágazatot, akkor itt is sokat kell tanulnia, illetve külső szakértőre kell támaszkodnia. Elhangzott az európai partnerségek eh, témája a déli országokkal, Észak-Afrika országaival. Én sokat dolgoztam együtt velük, mivel Franciaország koordinálja a frankofon világon belül ezt az együttműködést. Nagyon aktív Franciaország, és fontos munkát végez a szakmai tapasztalat cseréken és támogatjuk politikai szempontból ezeket az intézményeket is, amelyek eh, még mindig keresik a helyüket a nemzeti intézményekben. Számukra nagyon nehéz ez a munka, hiszen a, a parlament nem tudja őket támogatni, tehát ők sérülékenyek, ami a végrehajtó hatóságot illeti, hiszen őket ez fenyegetheti, és sérülhet az operatív működésük is. Létezik egy nagyon fontos kritérium a demokrácia kapcsán, és az a tény, hogy egy ország mondjuk jelentést ad ki a számveszék nevében, ez már egy mutató önmagában véve, és vannak olyan országok, akik megteszik ezt az erőfeszítést, vannak olyanok, akik a számbe veszik jelentések szintézisét, publikálják, vannak olyanok, akik nem tesznek közzé semmi a tunéziai kormány átalakítása során a számvevőszék csak egy szintézist adott közzé. Tehát ezek az intézmények sérülékenyek, tehát fontos, hogy megerősödjenek a gyakorlataik nem csak azzal, hogy a fejlett országokhoz fordulnak, hanem hogy egymás között is együttműködhessenek. Én a dél-dél közötti együttműködést is támogattam, például Marokkóban létezik egy képzési szabályozás a számvevőszéken, amely nagyon fejlett, és lehetőséget biztosít arra, hogy a Szaharától délre fekvő részekkel is együttműködjenek a jelentős nemzeti, nemzetközi segítségnyújtók kapcsán is fontos Európá számára az, hogy az intézményei számára fölő eszközöket biztosítson a fejlődéshez, továbbá az is, hogy egy olyan hálózatot alakítsanak ki, ahol biztosított legyen a szakmaiság, az függetlenség, illetve az ellenőrzésekbe beavatkozhatjanak. Hát ez a támogatási hálózat. Quelque chose se passe mal, eh bien, le, la réaction euh, commune peut très bien donner un signal à des autorités politiques locales pour montrer que és nagyon fontos a hatóságoknak eh, megmutatni azt, hogy konkrétan kell fellépni. Szenegáli elnök át akarta szervezni a szájnegári számvevőszéket, és az Európai Unió jó képviselője, illetve az FMI képviselő is jelen volt, és Franciaország is különösen támogatta őket. Ami az együttműködést illeti az Európai Parlament és a számvevőszék között, számomra természetes ez az együttműködés, Franciaországban ez nem egy parlamenti rendszer, a számbevőszék munkája nem ugyanolyan, nem a, a parlament egy ügynökségére van szó, mint például az USA-ban, és nincsenek privilegizált kapcsolatai sem a fő auditorral, mint például az Egyesült Királyságban. De ettől függetlenül a szakmai életem során 84-ben kezdtem a munkámat, folyamatosan próbáltam erősíteni a kapcsolatot a szemveszék kérésére a szemveszék és a parlament között, annak érdekében, hogy a parlament tájékozódhasson a szemvőszék megállapításairól, megfelelően végezhesse a végrehajtó hatalom ellenőrzését, illetve hogy ezek a megfigyelések, a jelentések, információ eljuthassanak hozzájuk. 2006-ban került sor a francia költségetés reformjára, és a parlament jelentősebb kompetenciákat kapott, ami a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését illeti. Ezen kívül kérhetett például tanulmányokat is a szemvevőszékről, ezek 15%-át teszik ki a szemvevőszék eh, munkájának. Mindez eh, kapcsán a programozásra is támaszkodnak, ez nagyon jó, és ezzel a számvevőszéki jelentések eh, sokkal fontosabbá váltak a parlamenti instanciák számára, tehát nem tartunk fel egy speciális szakbizottsággal kapcsolatot. Összesen négy parlamenti szakbizottsága működik együtt, a számvevőszék a szociális ügyekért felelős szakbizottsággal többek között. Tehát ez egy nagyon fontos kapcsolat, ezt elemezni kell, annak érdekében, hogy ezek az utána járások, nyomozások a számvevőszék részéről megfelelőek legyenek, Létezik egy jegyzőkönyv a parlamenttel fenntartott kapcsolatokra. Tehát fontos, hogy megfelelő határidőn belül történjen a munka, politikai szempontból ne legyenek előítéletei a szembevő széknek. Hát, hogyha ezeket a feltételeket teljesítik, általában igen, akkor uh, a nyomozásra vonatkozó részletek eh, kapcsán a parlament kérése nagyon fontos. Hát azt gondolom, hogy az elemzése az európai kérdéseknek fejlődhetne, hogyha nemzeti parlamentek eh, a francia számvevőszéktől, illetve más számvevőszékek kérdék azt, hogy bizonyos európai eh, kérdéseknek jobban járjanak utána. Két ilyen jellegű eljárásra került sor nemrégiben. Tehát fontos, hogy a strukturális alap, a európai politikák kapcsán ez a munka erősödjön, a az ellenőrzést végző intézmények, nagyon fontos, hogy inkább az európai kérdések felé forduljanak. Köszönöm. Ja, merci beaucoup. Köszönöm szépen. A második körre kerülne most sor, ha vannak eh, kérdések, hanem akkor lehet, hogy eh, az összes válasz kimerítő volt. Odi úr. A mon tour, euh, Madame Lamarck. Köszönöm, elnök úr. A néppárt nevében üdvözölni szeretném Lamárk asszonyt a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen a hozzászólását, illetve gratulálni szeretnék az ön jelöltségéhez. A francia kormány jelölte önt. Nincsen túlságosan sok kérdésem az ön jelöltségének minőségére vonatkozóan. Egy kérdésem van a kapcsolatokat illetően a Nemzeti Ellenzés Végző Intézmények és az Európai Számveszék között. Én nagyon régóta foglalkozom ezzel a kérdéssel szakbizottságunkon belül, és mi szakbizottságunk a nemzeti igazolásokat kérte, amelyeket valószínűleg soha nem fogunk megkapni és a nemzeti eh, hatóságok, ellenőrző hatóságok kapcsán felmerül a kérdés, hogy itt hasznos volna, hiszen olyan egységekről van szó, akiknek a munkája nagyon fontos az audit szempontjából, tehát a nemzeti nyilatkozatok csak limitált érdegeket eh, képviselnek. Meg szeretném kérdezni a megosztott felelősségvállalásról, hiszen itt egy olyan területről van szó, nagyon sok hiba merül fel a közös projektkezeléseknél, kezeléseknél, a mentesítéshez is kapcsolódik ez, és két tartsogalkotó van Európában, a tanács, illetve a parlament, ez a speciális jelleg, de a parlamentnek van a végső szava, és a demokráciában egy parlamentnek költségvetési ellenőrzés és politikai ellenőrzés is kell végeznie, tehát számunkra a szervezék egy meghosszabbított karja a költségvetési ellenőrzési szakbizottságnak a parlamentben tulajdonképpen. a Ön a válaszaiban bemutatta azt, hogy ön egyetért a kapcsolatokkal, a nemzeti ellenőrző hatóságok között, hogy ők beavatkozhassanak a megosztott kezelésű projektekbe, megfelelő elővizelzatosság mellett. Millióniós úr azt írta a válaszaiban, hogy a nemzeti ellenőrző hatóságoknak az Európai Számveszék nevében kell fellépniük és beavatkozniuk, de ez eh, nem lehetséges, hiszen egy nemzeti jogrendszerbe illeszkednek a nemzeti eh, számvevőszékek, tehát fontos, hogy a számvevőszék eh, együtt dolgozzon a nemzeti kormányokkal, az auditok során nemzeti ellenőrzést végző hatóságokkal, tehát meg szeretném kérdezni megosztott kezeléshez, felelősségvállaláshoz kapcsolatban, hogy milyen feladatot tölthetnének be a nemzeti ellenőrzési hatóságok, akik nem csak az európai számvevőszék felé, hanem saját hatóságaik felé, kormányaik felé is nyilatkozatokat tehetnének, tehát itt készíthetnénk egy javaslatot, a tanács bekapcsolódik a mentesítésbe, illetve adja az audit nyilatkozatokat, és az utolsó kérdésem, rövid leszek elnök úr. A kormányközi műveletek kapcsán a válságban az állam és kormány nagyon sok kormányközi műveletet végeznek, közösségi módszereket alkalmaznak, és itt eltérnek a vélemények, beleértve a saját véleményönteset. Hát, eh, én, ami öntesítést illeti a tanácson, egy kicsit izolált álláspontot képviselek, a szemveszék egy húsz mondatban sorban fogalmazta meg a véleményét, tehát szinte semmit nem írt, tehát ha megtagadjuk a mentesítést, akkor tudnunk kell azt, hogy ez milyen alapokon történik. Mert 250 oldalon kell ezeket a megjegyzéseket megfogalmazni, és az Európai Számvevőszék is ad egy vélemény, például a dasz kapcsolatban. Én ezt nem értem kilenc véleményt olvastam már túl, de még mindig nem értem, hogy ezek pozitívak vagy negatívek. Tehát ön hogyan látja a kormányközi műveletek ellenőrzését, például az LKS részéről, tehát itt az administratív részt kezelik, de nem az operatív részt. Tehát itt a nemzeti parlamentek, mi vagyunk azok, vagy az Európai szék, aki ezért felelősél, a nemzeti ellenőrzését felelős hatóságok, hogy mindannyian együtt üljünk le a kormányokkal. Hát engem ezeket a kérdések e, érdekelnek, hiszen fontos, hogy ezeket a műveleteket ellenőrizzük. Még mindig sokkal bennünket, e, az Európai Parlamenti képviselőket az, hogy megtagadták a kormányok tőlünk azt, hogy az Európai Szolidaritási Mechanizmust ez 4-7 100 milliárd euróról van szó, szóval ezt mi nem ellenőrizhetjük. Én amúgy auditor vagyok, de 700 milliárd európai pénzt úgymond egy magánauditor ellenőrizhet, ez nagyon kevés. De hát itt egy groteszk helyzetről van szó. Tehát vagy a nemzeti parlamentek, vagy az Európai Parlament ellenőrizze ezeket a kormányközi eszközöknél. Reméljük, hogy ezekből hamarosan közösségi eszköz válik, tehát itt eh, közpénzek ellenőrzéséről van szó, költségetés ellenőrzésről és politika ellenőrzésről is. Köszönöm, ha nincsen további hozzászólás, akkor Lamarck asszonynak megadom a szót, hogy eh, válaszoljon. Ami a közös irányítást és a közösségi tranzakciók jobb ellenőrzését illeti, meglehetősen bonyolult kérdés, számos, kérdés, számos válasz született, de még mindig számos kérdőjel maradt fenn. Az Európai Számvevőszék azt mondta, hogy a rendelkezések, például az integrált belső ellenőrzésre vonatkozóak nem igazán működnek. A DASZ sem ad kielégítő választ, tehát az a tény, hogy valamilyen tranzakcióra sor kerül egy országban, akkor ezt a tranzakciót az adott országban kell ellenőrizni akár a pénzek felhasználását, a, akár a megvalósítás egyéb szempontjait illeti. Ezeknek az ellenőrzéseknek hatékonynak kell lenniük, és biztosítani kell, hogy a nemzeti hatóságok megfelelően működjenek. Ami az ellenőrzési szempontokat illeti, itt professzionális garanciákra van szükség. Sok függ attól, hogy egy adott tagállam mennyire elkötelezett a tekintetben, hogy ezek a rendelkezések megfelelően ér, érvényesüljenek. A nemzeti számvevőszékeket nézve, ők meglehetősen nehéz bevonni az auditálási folyamatba, hiszen nem közvetlenül felelősek a közösségi kiadásokért. A fő ellenőrzést gyakorlatilag másodlagos auditorok végeznék el. Ha veszünk például egy holding társaságot, akkor itt nem feltétlenül beszélhetünk egy intézményes szervezetről. Tehát ez egy technikai jellegű kérdés. És a nemzetközi számviteli szabályok ellenőrzése egy másik kérdés, és most utalnék a francia számvevőszékre. A számlák igazolásán kívül mi nem éves alapon, hanem több éves alapon működünk. Ha a szociális alap felhasználását ellenőrizzük, amire például 2012-ben került sor Franciaországban, akkor ez egy hat éves folyamat. Tehát nem éves megközelítést alkalmazunk. Fontos, hogy az éves mentesítés és igazolási rendszer között egyrészt, másrészt pedig a teljesítmény audit között megfelelő összhang legyen. Úgy tűnik, hogy a teljesítmény ellenőrzést egy külön jelentés keretében érdemes vizsgálni. Olyan megközelítésre van szükség az Európai Számvevőszék esetében is, ami egy teljes tervezési időszakra vonatkozik. A az Európai Unió pénzügyi kerete erre kiváló alkalmat teremt, és ez kiegészítené az éves mentesítési rendszert. Úgyhogy itt a jogi összekapcsolódást és metod, módszertani összekapcsolódást kellene biztosítani. Meg kell találni minden egyes szervezet számára a megfelelő szerepet. Ezen kívül foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogy új pénzügyi eszközöket is alkalmazzunk az ellenőrzések során. Számos eszköz létezik, egyesek kifejezetten csak az eurozónára, mások a teljes EU-ra vonatkozóan, egyes eszközök kormányzati szintűek, mások az európai szerződésbe is beépültek, A legkülönbözőbb eszközöknek azt kell biztosítani, hogy Európa, az EU gyorsan reagáljon a válságra. Igen, vála, változatosak ezek az eszközök, de vannak olyanok is, amelyek nem tartoznak a szerződés hatája alá, illetve a parlament ellenőrzésének hatája alá, és ebből következően az európai számbevőszék nem eléggé felvértezett. A német számvevőszék a stabilitási mechanizmus ellenőrzési rendszerének a része is, de például Franciaországban nagyon nehéz a pénzügyi mechanizmus ra befolyást gyakorolni. Ez nem mindig működik megfelelően. Nem minden ország rendelkezik kellő hatáskörrel ahhoz, hogy az intézmények munkájába beavatkozzon, és pusztán az operatív hatékonyságra irányul a tevékenységük. Ahhoz, hogy a monetáris politikára is nagyobb hatással lehessenek, az ellenőrzési kapacitásokat erősíteni kéne az adott tagállamban a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére. 140 milliárdos európai költségvetéssel itt eh, komoly forrásokat lehetne nemzeti szinten is mobilizálni. Én meg vagyok győződve arról, hogy egy olyan intézményben dolgozom, amely folyamatosan arra törekszik, hogy a teljesi, tevékenységi körét minél inkább kiterjessze. Itt legelső sorban az ellenőrzések színvonalára kell gondolni, és mindebből fakad, hogy a számvevőszék beavatkozási lehetőségeit bővíteni kell, tágítani kell. Nagyon 40 szépen. percet csúsztunk már. Finál. 40 percet csúsztunk már, úgyhogy még egy utolsó kérdés, illetve egy megjegyzés. Kérem, ne vegye zokon. Misha Kreten kiváló tagja volt a számvevőszéknek, és Bernikó úr aki bevezette az eh, ellenőrzések eh, rendszerét Európában. Igen, akkor ezzel lezárjuk eh, Lamarck asszony meghallgatását. Köszönjük szépen, és viszontlátásra! Köszönöm szépen, és akkor bejelenteném a következő jelöltet és megkérem, gondolom már útban van. Sajnos az a problémánk, hogy kicsikét összefogottabbnak kell lennünk. Egyelőre még nem szabtam idő korlátokat, de 1225 kor be kell fejeznünk, most már 11 óra van, úgyhogy nagyon túlléptünk az időn. Amennyiben nem tudjuk befejezni, akkor el kell halasztanunk ezt az ülést, ez az önök kezében van. Én nem szeretnék később panaszokat kapni e, ez ügyben. Ja, meine Damen und Herren, ich... Hölgyeim és uraim, akkor most szeretném az Európai Számvevőszék következő tagjelöltjét, Henri Reitent bemutatni. Ő a luxemburgi hatóságok által javasolt jelölt. Ő már egy régi motoros ebben a szakmában, tehát pontosan ismeri az eljárást. Először egy bemutatkozást fog tartani, kérem, hogy 10 percet ne lépjen túl hogy aztán a rövid kérdésekre is időt tudjunk szentelni. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok 10 percen belül maradni. Elnök úr, hölgyeim és uraim, hat évvel ezelőtt az Önök Bizottsága rábólintott az én jelölésemre az Európai Számvevőszékben. Ez egy nagyon fontos pozíció, fontos, hogy jó kapcsolatunk legyen az Európai Parlamenttel, hiszen ez az alapja az EU-ban a megfelelő pénzügyi ellenőrzésnek. 2008-ban én komoly mértékben hozzájárultam ahhoz, hogy megvédjük az európai pénzügyi eszközök biztonságát, megerősítsük az állampolgárok bizalmát a tekintetben, hogy a közpénzeket hatékonyan és eredményesen használjuk fel az Európai Uniós célkitűzések megvalósításában a szabályoknak megfelelően. Az elmúlt hat év során az Európai Számvevőszék független értékeléseket készített tiszteletben tartva az európai szerződés szellemét, illetve a nemzetközi auditálási standardokat. És mindennek során abban kívántuk segíteni az Európai Parlamentet, hogy az európai alapok valóban hozzáadott értéket jelentsenek az európai polgárok számára. A számvevőszéken belül a kamarai rendszerben eh, igyekeztünk észszerűsíteni a döntéshozatali rendszert. Véleményem szerint a jövőben eh, tovább kell erősítenünk az elszámoltathatósági kötelezettségeket, és elő kell segíteni, hogy az Európai Parlament és a Tanács is felül tudja vizsgálni az európai források és költségvetés megvalósítását. Megfelelő intézkedésekre van szükség ezen változásokhoz, és mindezt a éves pénzügyi keret rendszerében kell majd megvalósítani, az éves jelentések szerkezetét is meg kell változtatni, észszerűsíteni kell a teljesítményellenőrzési rendszert. Szerintem ez is egy tanácsos dolog, és egy fajta gondolkodási időszakot, illetően különböző javaslatokat és ajánlásokat kívánunk az érdekelt feleknek majd felkínálni. És szeretném megköszönni ezúttal is az elmúlt hat évben az önökkel való kiváló együttműködést, különösen a teljesítmény ellenőrzéssel foglalkozó előadókkal, és remélem, hogy a jövőben is hasonló szellemet tudunk, tudunk majd együttműködni. Hölgyeim és Uraim, elnök úr, remélem, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövőben jövőben is hasonló bizalom, bizalmi légkörben tudunk majd együttműködni, és a mandátumot meg, meg tudják hosszabbítani. Grétán úr, köszönöm szépen, és először az előadó asszony kap szót. Köszönöm, Gréten úr. Itt ebben az eszmecserében én vagyok felelőse az Európai Számvevőszék jelentésének. Az elmúlt öt évben már a számvevőszék tagjaként tevékenykedett, és e minőségében négy teljesítmény ellenőrzésért volt felelős. Hogy, hogy csak négy ilyen jelentés született öt év alatt, ezek elég bonyolult vizsgálatok. A munkateherre szeretnék rákérdezni. Nem volt elég munka, és ezt meg kellett osztani másokkal. Nem igazán ismerjük a számvevőszék napi szintű munkaszervezését, de jó lenne erről bővebben hallani öntől. Másodszorban Az ön hatáskörébe tartoznak a regionális politikával kapcsolatos kérdések. A korábbi években ez a terület igen heves vitákat váltott ki a bizottságunkban, az eredmények hát legalábbis megkérdőjelezhetőek. Miért nem történt előrelépés ezen a területen? Köszönöm szépen, vannak-e további hozzászólások, Odi úr? Merci, euh, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Gréten úrnak is a bemutatkozást. Ön azért nem adott átfogó választ a kérdésekre, nem tudom, hogy ez az eljárás miatt van-e, azért mert mandátumának megújításáról van csak szó, hiszen tulajdonképpen ugyanazokat a kérdéseket kellene felvetnünk, és ugyanazokat a kérdéseket kellene önnek is megválaszolnia, hogy jobban össze tudjuk hasonlítani a többi jelöltel. Ön külön foglalkozott 2013. októbere óta az EU finanszírozásban megmutatkozó rendellenességekkel, az ezzel foglalkozó grémium élén áll, és hát nagyon fontos különbséget tenni a rendellenességek és a csalás között, ugyanis nem minden rendellenesség csalás. Tudna-e mondani néhány szót ezen rendellenességekről, és hogyan látja ön a küzdelmet, a csalás ellen folytatott küzdelmet? Mulder képviselő, köszönöm szépen. Én is hasonló kérdést tennék fel, mint az előttem szóló képviselő. Amióta Gréten úr számbevőszéki tag, nem igazán láttunk javulást. Az ellenőrzések területén, ami a regionális alapokkal kapcsolatos pénzek elköltését illeti. Ön mit gondol, mi parlamentként mit tehetünk azért, hogy ez a helyzet javuljon? Vajon a tagállami felelősség növelése, hangsúlyozása a fontos, vagy milyen más lépéseket tehetnénk ezen a téren? Köszönjük, Ige Gressle. Köszönöm. Ahhoz kapcsolódik a mondandóm, amit Ján mondott. Van egy peer review, amely az Európai Szemvevőszék munkájában foglalkozik. Nagyon érdekes dokumentum ez, hiszen az áll benne, hogy a szemvevőszék függetlenségét veszélyeztetheti hogyha az Európai Bizottság auditáló csoportjával, audit témjével szorosan együttműködik a számbevőszék. Ezért a következőt kérdezem, mi a helyzet a függetlenséggel, és mit tesznek a függetlenség növelése érdekében? Köszönöm. Köszönjük. Egész kérdés csokort gyűjtöttünk itt egybe. Greta úr, parancsoljon. Köszönöm először is. Ayala Sander asszony kérdésére reagálnék. A szenvedőszéki tagok különböző munkaterhelése az alapján kerül meghatározásra, hogy a tagoknak milyen a szakértelme, mely területekre vonatkozik, és ezen belül azért igyekszünk a terhelést egyenletesen eloszlatni. a személyiségemből adódóan néha én egy kicsit türelmetlen vagyok, és sokat követelek a munkatársaimtól. Ennek köszönhetően azonban sikerült négy jelentést lezárnunk, az ötödik pedig épp készülőben van. Ez utóbbi az Európai Unió bizonyos struktúráira vonatkozik. Új vállalatok létrehozásával is foglalkozik ez a jelentés és a közeljövőben várható ennek a szövegnek a közzététele. Továbbá együttműködtem az éves jelentés elkészítésé is, mindenek előtt az ötös fejezeten dolgoztam. Ezt a feladatomat több Badóra ruháztam egy kollégámra, aki 2013-tól felelős ezért a munkáért. Továbbá Egy másik területet is egy kollégához utaltam, konkrét témákkal ezentúl már nem tudok foglalkozni, a grémium munkájának felügyeletével fogok foglalkozni a jövőben. Odi úr említette a pénzügyi rendellenességekkel foglalkozó bizottság munkáját. Olyan grémium ez, amely eseti alapon ül össze, olyankor, amikor a szembevőszék ezt szükségesnek tartja. Nemrégiben egy olyan problémával kellett foglalkoznunk, ahol külső munkatársakról volt szó, akik a szembevőszéken képzéseket tartottak. Itt gond merült fel, az órákat, vagy képzési, képzéseket, tréningeket több esetben lemondták, mert a résztvevők nem tudtak megjelenni, és felmerült a kérdés, hogy ez esetben ki kell fizetni az óraadóknak az órát, vagy sem. Itt természetesen nagyon alaposan kell eljárni, nem merülhet fel kétség a megfelelő eljárásokkal kapcsolatosan, és végül megállapítottuk azt, hogy a szembevőszék hibázott, nem pedig a képzést nyújtó szolgáltató. Mulder úr egy nagyon érzékeny kérdést vetett fel. A számvevőszék maga nem javíthatja a teljesítményt, ez a feladat az Európai Bizottságra hárul, és mindenek előtt a tagállamokra. Hogyan is fogalmazzak? Nos, Az önkérdése szorosan kapcsolódik Reszlasszony kérdéséhez is egyébként. Nos, a szék tett bizonyos javaslatokat a pénzügyi rendeletre vonatkozóan, vagy költségvetési rendeletre vonatkozóan. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak határozottabban kell tudnia fellépni olyan esetben, hogyha a tagállam az egyik projektet egy másik projekttel helyettesíti. Ugyanis jelen pillanatban ilyen esetben az Európai Bizottság teljesen tehetetlen. A szembevőszék, és én személyesen is úgy gondolom, hogy erős ösztönzőket kell teremteni arra, hogy a dosszén keresztül az elejétől a végéig figyelemmel kísérjük a pénzügyeket. Ami pedig a hiba arányt illeti, amely a szemvevőszék legújabb jelentésében is szerepel. Ez a, ezek a hibaarányok mind nemzeti, mind regionális szinten is megvalósulnak, és a hibák nagy részét fel lehetett volna fedni akkor, hogyha az illetékes szervek elvégezték volna a munkájukat a szabályoknak megfelelően. Mi számbevőszékként csak megállapítani tudunk. Meg tudjuk állapítani az aktuális hibaarányt. Persze mi sem örülünk annak, hogy évről évre, immáron majd 20 éve negatív negatív megbízhatósági nyilatkozatokat kell megfogalmaznunk. Amíg nincsenek pontos és elegendő szankciók, addig nem látok esélyt a javulásra. Nagyon szépen köszönöm. Gressle asszony következik. Kaphatok én is még választ a kérdésemre? Köszönöm. Elnézést. Biztosíthatom önöket afelől, hogy Ugye eddig én voltam az ötös fejezetért felelős regionális támogatás, energia és közlekedés tárgyban. Kállász biztos úrral, ha nem csal emlékezetem, még soha nem volt szerencsém találkozni. Öttinger úrral kétszer találkoztam, egyszer itt ebben a szakbizottságban, és Hán úrral többször is egyeztettem. De még akkor is, hogyha egyeztetek egy-egy biztossal, vagy az Európai Bizottság munkatársaival, ez nem azt jelenti, hogy én az adott biztosok vagy bizottsági tisztviselők befolyása alatt állok. Hogyha a helyszínen végzünk ellenőrzéseket, és ugye most 2013-ban már a jövő évi jelentést készítjük elő, az ellenőreink helyszíni vizsgálatokat tartanak, és hát vegyük példának, hogy van egy ellenőrünk Romániában, aki nem beszél románul, angolul folyik a kommunikáció, kérdések vetődnek fel, és általában ezek fiatal ellenőrök, fiatal munkatársak, 25 és 35 éves kor között, és ők nem kapnak megfelelő válaszokat kérdéseikre, és ezt követően aztán további adalékinformációk ér- érkeznek tehát egy. Az első körben egy nagyon magas hibarányt állapítunk meg a pontatlan válaszok miatt, és aztán jön az az eljárás, melynek során újra átnézzük a különböző auditokat, felülvizsgáljuk azokat, és akkor csökken a hiba arány, de ez nem arra vezethető vissza, hogy nagyon engedékenyek vagyunk, hanem egyszerűen abból vezethető ez le, hogy mi számbevőszéként arra alapozzuk munkánkat, ami biztos információ. Én nem szeretném azt, hogyha Például egy meghallgatás alkalmával kiderülne, egy kérdésre válaszolva, hogy a munkatársaink rosszul becsültek meg egyet mást, hogy enyhén fogalmazzak. Tehát ezzel a veszélyel én nem szeretnék szembesülni, nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. És ezen túlmenően látni kell azt is, hogy az euroszkeptikusok csak mindig a rossz dolgokat veszik alapul, nem látják a pozitív fejleményeket. Európában 4,8 százalékos hibarány ellenére is a kiadások 90%-a esetében nem volt hiba, korrekt módon történtek a kifizetések. Ha tehát csak azt nézzük, ami negatívum, akkor megfeledkezünk arról, hogy megemlítsük a jó dolgokat is Európában. Köszönjük szépen! Greszle asszony, még egyszer! Nos, tehát amikor felmerül a kérdés, hogy a pohár félig, van, félig tele van, vagy félig üres, akkor én mindig azt szoktam válaszolni, hát szerintem, hogyha ö, felmerül ez a kérdés, akkor az a baj, hogy túl nagy a pohár. Ami a peer review illeti, itt az olvasható, hogy nem szükséges konszenzusra jutni a ö, vizsgált személlyel vagy egyénnel. Igen, hát az audit eljárás olyan, amilyen, ez nem is kérdőjelezi meg senki, de az a benyomásunk, hogy azért mégiscsak hajlanak arra, hogy egyfajta konszenzus szülessen. Ezek a peer review tükrözik azokat a benyomásokat, amelyeket mi is tapasztalunk a szemvőszűk munkájával kapcsolatosan. Nem azt mondom, hogy nem kell kritizálni, egyszerűen csak azt várnám el, hogy úgy végezzék el ezt a munkát, ahogyan azt el kell végezni. Tehát hogyan viszonyul ön ehhez a bírálathoz, ehhez a kritikához, és hogyan látja a saját szerepét mindebben? Köszönöm, elnök. Vannak további kérdések? Esetleg a jelentéstevő asszony kér még egyszer szót? Nem? Jó, akkor parancsoljon. Biztosíthatom önöket afelől, hogy mi számbevőszékként a munkánk során szigorúan betartjuk a Lima és a mexikói nyilatkozatban lefektetett normákat, de természetesen szigorúan befekte, betartjuk az általunk, saját magunk által meghatározott normákat is. Hiszen ez egy példátlan normarendszer. Biztosíthatom önöket a felől, hogy nem vagyunk engedékenyek a vizsgáltakkal szemben. Ön azt mondta, hogy a konszenzus keresés nyilvánul meg a munkánk során. Én nem osztom ezt a nézetet. A peer review ezen részével én személy szerint nem értek egyet, mert ez nem felel meg egyszerűen a saját tapasztalataimnak. El tudom képzelni azt, hogy a vonatkozó eljárást lerövidítjük. Elképzelhetőnek tartom, hogy az eljárás során nem egy kettős, két lépcsős eljárást folytatunk le, és utána még egy háromoldalú megbeszélést, le lehet ezt rövidíteni, és semmi gond. És nem gondolom, hogy a széken bárki ellenezné ezt. -e. Hogyha így járunk el, fennáll a veszély annak, hogy utána nemzeti szinten és a parlamentben is kiegészítő kérdéseket tesznek fel, és aztán a nem tisztázott félreértések, ellentmondásokra itt derül fény. De hát a parlament dolga ebben az ügyben dönteni. Mondom még egyszer, számomra nem jelent gondot, hogy lerövidítsük az eljárást, de a peer review-ban álló rész, miszerint itt túl messzire megyünk, szerintem nem helytálló. Elnézést, még egy aprócska kérdés a dokumentumban az is olvasható, hogy két évre van szükség ahhoz, hogy egy előzetes tanulmányt készítsenek. Ugye legendák szólnak a szenvedőszék ki munka hosszadalmasságáról, mit tesznek annak érdekében, hogy ezek az eljárások lerövidüljenek. Mindenki folyamatosan panaszkodik arról, hogy ez így zajlik, de hát jó lenne végre hallani arról is, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni, és aztán egy mentesítési eljárásban kértük továbbá azt, hogy az ütemterv a különjelentések esetében álljon benne a különjelentésben, hogy láthassuk, mennyi ideig tartnak az, tartanak az egyes folyamatok. Jó lenne, hogyha megerősíteni, hogy ezt a jövőben megteszik. Köszönöm. Parancsoljon. Nos, én most itt ezt megerősíthetem, de kételjeim vannak afelől, hogy ezt is tudom tartani. 21 tagból álló kollégium vagyunk, én személy szerint sok külön jelentést fogalmaztam meg, erre Ayala Sander is felhívta a figyelmet. Az egyes tagoktól függ az, hogy hogyan szemlélik ezt a kérdést, tehát egy-egy jelentés komplexitásától is függ, hogy az ütemtervet tartani tudjuk-e vagy sem. A szabály az, hogy egy külön jelentés elkészülte, ne tartson tovább 18 hónapnál, tehát a, nap, a munka megkezdésétől a publikációig elterjedő idő ne legyen hosszabb, mint 18 hónap. De el tudom képzelni, hogy még ezen a téren is sikerül akár lerövidíteni ezt az időtartamot. Ha megnézzük, hogy a vizsgáltnak Két hónapja van arra, hogy válaszoljon a felmerülő kérdésekre, és aztán vannak olyan hónapok, amikor nem zajlik munka, így például az augusztusi hónap ilyen, vagy az év végi, év elejé időszak is ilyen, akkor el kell fogadni, hogy késedelmek adódnak-e jelentések kapcsán. Elképzelhetőnek tartom, hogy azt mondjuk, hogy 14 napot adunk az állásfoglalásra a vizsgáltnak, a vizsgált személynek vagy intézménynek, de más hatóságoknak persze ez gondot okozna, a nemzeti hatóságoknak például, de én személy szerint ezt nem tartom gondnak, és számbevőszékként dolgozunk azon, lehet, hogy a bevezetőmben nem fogalmaztam pontosan, hogy legalábbis megpróbáljuk a jelentéseinket rövidebb idő alatt megszövegezni, és Mindezen túl pedig a személyes véleményem az, hogy most még inkább odafigyelünk az érdekelt körök, intézmények, így a parlament kéréseire is. Rendben, köszönöm szépen, akkor itt most lezárhatjuk a meghallgatást, Gréten úrnak köszönjük. A viszontlátásra. Még egy rövid kiegészítés, hogyha nem részesülnék pozitív megítélésben, ez szakbizottság és a parlament részéről, akkor a mandátumot természetesen e, nem fogom elfogadni. Ezt szeretném tisztázni, hiszen ez bizonyítaná számomra azt, hogy illetve azt bizonyítaná számomra, hogy a hat év alatt végzett munkám nem volt megfelelő, és számomra elengedhetetlen a parlament bizalma, belém vetett bizalma. Magam is részt vettem a luxemburgi szenvedőszékről szóló jogszabály szövegezésében, ebben az, az áll, hogy a parlament tagjai nevezik ki a szenvedőszék tagjait, és csak a parlament nevezi ki őket. Úgy gondolom ideje lenne, hogyha ez az eljárás másutt is érvényre jutna. Köszönöm. Ja, ich begrüße ganz Rübik urat szeretettel üdvözlöm, két a tapsban is közben bejelentkezett. Üdvözlöm. És akkor közvetlenül térjünk át az Európai Számvevőszéki tagjelöltség következő jelöltjére, Alex Brenning Weyer úr következik. Kérem, hogy a bevezetőjét, bemutatkozását tartsa meg, és lehetőleg ne túl hosszan, 10 percnél ne legyen hosszabb. Okay? Ja, ja. Bitte. Dear Mr. Chairman, dear members of the Committee on Budget Control. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatom az Európai Parlament szakbizottsága előtt, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság előtt. Én angolul tartom a bemutatkozómat, és eh, a kérdéseket, ha lehetőség lesz rá, hollandul válaszolnám meg. És eh, ebben a bevezetőben eh, szeretném az európai számvevőszékkel kapcsolatos véleményemet elmondani, illetve hogy mi vezérelt abban, hogy megpályázzam ezt a pozíciót. Az Európai Parlament és az Európai Számvevőszék közötti kapcsolat véleményem szerint rendkívül fontos. A számvevőszék jelentései és munkája nagymértékben hozzájárulhat a parlament demokratikus szerepéhez az Európai Bizottság ellenőrzésében. Ha a számvevőszék új tagjaként megkapom a kinevezést, akkor én arra fogok törekedni, hogy minél tartalmasabb legyen a kapcsolat, az együttműködés az Európai Parlamenttel, illetve a többi európai intézménnyel. Én mindig nyitva állok a párbeszéd előtt önökkel, illetve a nemzeti intézményekkel. Elnök úr, a 2012-es éves jelentés, ami múlt kedden jelent meg, 19 negatív nyilatkozatot adott, és ez egy kiábrándító negatív folyamat utolsó állomása. Ez a 19. negatív vélemény sokaknak nem meglepő, de nekem az, hiszen hogyha egy állampolgár azt kérdezi tőlem, hogy hogy lehet az, hogy 19 negatív nyilatkozat született, és ennek következtében soha nem mentették fel a bizottságot, akkor ez nekem egy nagyon hosszas történettel lehetne csak megválaszolnom. Ugyanakkor viszont a polgárok szemében egy ironikus kacsintást látnék, ami a kételjüket jelzi, hiszen ez megkérdőjelezi az európai kiadások nagy részének jogszerűségét vagy eredményességét, a beszerzési eljárások jogszerűségét, illetve a jogosultsági kritériumok helytállóságát. Erre a kérdésre nem lehet kielégítő módon válaszolni. Időközben a nyilvános elszámoltathatóságnak Európában az európai költségvetés legitimitását kell szolgálnia, az átláthatóságot. Ezek alapvető elemei minden demokráciának. És ebből néhány nagyon fontos megállapítást szeretnék tenni, ami az európai polgárokat, illetve az európai jogszabályalkotás komplexitását illeti. Kezdjük először is a bizalommal. Én Hollandiában ombudsmanként dolgoztam, tehát ez alapvetően feltételezte, hogy a polgároknak a kormányzatba vetett bizalmát garantáljuk. És azt hiszem, hogy az európai szinten is meg kell, hogy nyilvánuljon, hiszen a polgároknak kellő bizalommal kell rendelkezniük a pénzügyi gazdálkodás helyességét, a kiadások helyes felhasználását, hatékony felhasználását illetően. Sajnos az éves jelentésben a számvevőszék azt a megállapítást közli, hogy az ellenőrzési rendszerek csak részben eredményesek, tehát nagyon fontos, hogy ezekben az intézetekben a polgárok bizalmát erősítsük, ami pedig a komplexitást, az összetettséget illeti. Az egyik legfontosabb prioritásnak az kell, hogy legyen, hogy a jogszabályok bonyolultságán segítsünk, hiszen ez áttekinthetetlenné teszi a jogszabályokat, és indokolatlan bürokráciához vezet. Mindannyian a jogállam szellemében és elvei mentén kell, hogy működjünk. A jogszerűség alapvető követelmény a közigazgatásban és a közpénzek kezelésében a számvevőszék tagjaként én arra fogok törekedni, hogy milyen kockázatok fakadnak a jogszabályok bonyolultságából. Ezeknek a kockázatoknak szerintem eh, előkelő helyen kell szerepelniük a napi renden, és ez legalább annyira fontos, mint hogy visszaszorítsuk a eh, hibákból és a csalásokból eh, fakadó kockázatokat. Áttekinthetően kell működnünk a polgárok előtt, ugyanis a modern társadalomban ez nem feltétlenül valósul meg minden esetben. Fontos, hogy a közigazgatásba vetett bizalmat erősítsük, és emiatt a közpénzekkel kapcsolatos jogszabályokat minél átláthatóbbá és hatékonyabbá kell tenni, ami lehetővé teszi azt is, hogy a nemzeti hatóságok elszámoltathatósága világos, egyértelmű legyen, ez biztosítja, hogy a polgárok kellő bizalommal bírjanak az Európai Unió iránt. A jobb elszámoltathatóság, tehát ezt a bizalmat fogja fokozni, ami az EU költségvetésébe vetett bizalmat illeti, és ezzel javulhat a jogszabályok színvonala is. A számvevőszégi tagságot azért pályáztam meg, mert én hiszek abban, hogy a független elemzések és vizsgálatok alapvetően jótékony hatással vannak a polgárok bizalmának erősítésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselők, én arra törekszem, hogy önökkel jó együttműködésben dolgozhassak, és köszönöm a figyelmüket. Önök, köszönöm szépen. Brenning Mayer úr, most megnyitom a képviselők számára a lehetőséget, hogy kérdéseket intézzenek a jelölthez. Köszönöm szépen, Brendan Mayer úr. Üdvözlöm. Mint számvevőszéki tagjelöltet. Tehát még egyszer üdvözlöm Brenning Mayer urat, mint a számvevőszék egyik új tagjelöltjét. A következő kérdésem lenne, be kell vallanom, hogy mint Hollandiában korábban ombudsmanként tevékenykedő személy egy hat éves mandátumot hmm, pályáz most meg a számvevőszéknél, illetve egy hat éves, egy újabb mandátumot pályázott meg ombudsmanként, de nem ö, választották meg. Majd ezt követően pályázta meg 2012-ben ezt a posztot, illetve a Nemzetközi Ombudsmani Testületnél is pályázott. A holland kormány pedig most önt jelölte a számvevőszék, az Európai Számvevőszék tagjának. Önt a az állampolgárokat érintő kérdések érdeklik elsősorban. Ha nem választották újra, gondolom ennek van oka, és nem feltétlenül pénzügyi szakemberként tevékenykedett eddig, hosszabb ideje ombudsmani pozíciót töltött be, tehát miért gondolja, hogy, vagy illetve mit gondol hozzáadni a számvevőszék munkájához, mint új tag. Nagyon rövid idő alatt született ez a döntés. Ezen kívül három fontos momentumot is említett. Az egyik különösen érdekes számomra, amikor bíróként tevékenykedett, elsősorban a nemek esélyegyenlőségével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. A közféra nagy jelentőséget tulajdonít az esélyegyenlőségnek nők és férfiak között, Miért gondolja, hogy ennyire bizalmatlan volt a közszféra, és milyen szerepe volt önnek, mint bírának abban, hogy egy kötelező igazolási rendszer épüljön ki. Ezen kívül olyan kérdésekkel is foglalkozott, amelyek a jóléti állammal kapcsolatos problémákat érintette Hollandiában. Mi az ön álláspontja ezekben a kérdésekben? Az egészséghez, a közegészségügyi ellátáshoz való jog, nyilván egy nagyon fontos terület. Köszönöm szépen, ezek lettek volna a kérdéseim. Összegyűjtjük a kérdéseket. A következő Ódi úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A népát nevében én is köszönteni szeretném Brennick Meyer urat, köszönjük szépen a bemutatkozását, és két kérdést szeretnék intézni hozzá. Önnek nincsen audit képzettséget, tapasztalata sem. Ami az auditbeli tapasztalatot illeti, Ön tudná néhány szót szólni arról, hogy hogyan tudná elsajátítani azokat az elmeket, amelyek garantálhatnak, hogy olyan jó e, európai számvevőszegi auditor legyen, nagyon jó mediátor, de nem feltétlenül e, jó auditor és a jó e, mediátor. Ami a függetlenség kérdését illeti, Ön hogyan tudná biztosítani számunkra függetlenséget a holland kormánytól, Annak érdekében, hogy megbizonyosodhassunk az önfüggetlenségéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Gerbandi úr parancsoljon. Ja, dank u wel, voorzitter. En, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözölni szeretném Brenik Májer urat a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságunkban. Nekem is van számos kérdésem, és csak megismételni tudom azt, amit Audi úr már, Audi úr már elmondott. A függetlenség kapcsán van egy kérdésem. A függetlenség nélkülözhetetlen, hogyha valaki szembevőszégi szaktaként dolgozik, de nemzeti vagy európai ombudsmanként is nélkülözhetetlen a függetlenség. Egy dolgot megerősíthetek Hollandia nevében. Ön valóban nagyon független ombudsman volt korábbi munkája során, és éppen ezért úgy érzik Kágában, hogy nem olyan rossz dolog volna, hogyha ön Brüsszelben dolgozhatna. Két kérdésem volna önhöz. Ön nagyon sok mindent mondott ebbe vezetőjében, arról, hogy milyen fontosnak találja azt, hogy a polgárok jobban betekintést kapjanak az európai költségvetésbe, illetve hogy Európát éppen ezért jobban támogatni tudják. Luxemburgban a számvevőszék igen távol áll a polgároktól, és még a szakértőknek sem mindig könnyű kisilabizálni azt, hogy a jelentések mire is utalnak. Ön hogyan tervezi érdekesebb és relevánsabbá tenni a polgárok számára? A második kérdésem egy szélesebb körű problémára hívja fel a figyelmet, és én erről már éveken keresztül beszéltem. Ez pedig az európai befektetések hatékonyságára vonatkozik. Hogyha van egy olyan intézmény, amely folyamatosan újba és újba felhívta erre a figyelmet, akkor ez a számvevőszék volt. Hiányzik a teljesítmény audita az Európai Unió által elköltette pénzek kapcsán. Ha megnézzünk a 2012-es éves számvevőszéki jelentést, akkor ebből kiderül, hogy a számbevőszék az elkövetkezendő 7 évre nézve, miket fogalmazott meg a több éves pénzügyi keret kapcsán, akkor ezek a megállapítások lesújtóak. Tehát mi nem csak a számbeszék, hanem mi hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy kövessük ezeket az ajánlásokat, a számbevőszék jelentések ajánlásait, illetve hogyan tudnánk ezeket jobban felváltani tényleges politikákra, hiszen ez nem történik meg elég gyakran. Minden évben elmondják az emberek azt, hogy igen, ez mind nagyon bonyolult, és nem teszünk meg eh, mindent annak érdekében, hogy eh, eredményeket érjünk el. Az utolsó megjegyzésem. A számvevőszék nem összpontosít eléggé az egyes tagországokra. Tehát eh, mi a helyzet a tagországokra való mutogatással, illetve pelengér állításukkal olyan tagországok esetében, akik nem tesznek meg eleget? Köszönöm szépen, Gebrandi úr, Rübich úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem a jövőbeni szemvészeti tevékenységgel kapcsolatban az érdekel, hogy ön hogyan látja az Európai Unió kifizetéseket, amelyek offshore um, társaságokhoz kerülnek, illetve doparadicsomokba, és mit gondol ön arról, hogy ezek az offshore um, társaságoknak mennyit fizet ki az Európai Unió projektekért? Tehát az emberiség foglalkozhatna ezekkel az adóparadicsomokkal és offshore cégekkel. Köszönöm Rübich úr, és Hartung úr kap még ebben a körben szólt parancsoljon. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, kedves kollégák! Én azt gondolom, hogy az szemvőszéke tagjának teljes mértékben függetlennek kell lennie, és pozitív módon, szellemben, eh, méltósággal kell végeznie a munkáját. Tehát nagyon fontos a függetlenség éppen ezért. Október 13-án láttam egy holland tévéprogramot, és kiderült abból, hogy az Európai Unióban diszkrimináció érzékelhető. Az Európai Unió rasszista, diszkriminatív magatartást tanúsít, Hágában az általános elképzelés sajnos a, nem toleráns az idegenekkel, illetve más országokkal szemben. Populista nemzeti ország sajnos um, Hollandia, és itt vége a az idézetnek. Brinkmeyer úr nagyon csalódott saját országában a, a helyzet miatt. Miért szeretné akkor ezt az országot képviselni a szemvevőszékben? A zöldek, liberálisok is ezt gondolják. Meg szeretném ezen kívül kérdezni még azt, hogy mik a motivációi a munkával kapcsolatban, illetve a poszt betöltésével kapcsolatban már korábban is megpróbált ombudsmannál válni, nem kapott elég szavazatot, most pedig megpróbál számvevő széki betölteni. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ez vonja vissza a nyilatkozatát, amit egy holland televízióban tett, miszerint Hollandia lakosai nacionalisták, tehát én azt kérném a kollégáktól, hogy szavazzunk ellen, az ő jelöltség ellen. Brenning Meyer úr, parancsoljon, válaszoljon kérem a feltehetősen hangzott kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ezekre a nagyon érdekes kérdésekre reagálhattam, és szívesen térek ki ezekre az ügyekre. Ella Sanders asszony feltett egy kérdést a hátteremmel kapcsolatban, hogy mivel gazdagíthatom a számvevőszék munkáját, mit tudok ehhez hozzátenni. Természetesen auditorként nem rendelkezem a saját országomban tapasztalatokkal, de a számövőszék nem minden tagjáról mondható ezzel, hogy auditorként szerzett korábban szakmai tapasztalatokat, illetve rendelkezik háttérrel. Nekem um, akadémikusként, bíraként vannak területeim, ombudsmanként, és ebből kiderül az, hogy komolyan érdeklődöm egyrészt a közfinanszírozás, a közpénzek iránt, illetve bíraként specialistája voltam a közfinanszírozásnak, a közpénzeknek, adózásnak, a nyugdíjaknak, a szociális juttatásoknak, és akadémikusként írtam az euró bevezetéséről, illetve az Európai Monetáris Unió létrehozásáról, és elgondolkoztam ennek hatásairól az európai demokráciára nézve. Tehát én nem auditor vagyok, hanem úgymond generalista. Ez azt jelenti, hogy az akadémiai világban specialista voltam, illetve a bíróságban is, Számos kérdéssel foglalkoztam, és bíraként eh, vannak eh, kompetenciáim, és nagyon gyorsan meg tudom ismerni az igen bonyolult ügyeket. Természetesen eh, fel fogok készülni az európai számvevőszéki számvevőszékben betöltendő szerepemre, amikor a holland pénzügyminiszter arra kért, hogy fogadjam el a jelölést, akkor elkezdtem a felkészülést. Tehát egyrészt eh, létezik egy nagyon magas szintű technikai háttér a DASZ metodológiájával kapcsolatban, illetve más eh, szembeszéki témákkal kapcsolatban is, de másrészt az is eh, kiderült, hogy a számvevőszék feladata hogyan lehet hatékony, illetve hogy el tudjuk -e érni a polgárokat a szembeszék munkájával kapcsolatban. Mint ahogy elmondtam a bevezetőmben, valóban a, aggaszt az, hogy a polgároknak nehezen tudjuk elmagyarázni azt, hogy a megbízhatósági nyilatkozat 19 év óta negatív a szembőszék részéről. Mi, mit tegyünk? Um, legyen tízzel több uh, auditor, 50, 200, 300 Mm, új auditor legyen, vagy tegyünk fel más kérdéseket, amelyeket érdekelnek a polgárok. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez a munkához igenis hozzá tudunk járulni. Sanders asszony elmondta azt, hogy én európai ombudsman niposzta voltam jelölt, most pedig szemőszik jelölt vagyok. Miről szól ez a kérdés? A kérdés, hogy én egy szép új munkát akarok ennem, még mindig van Hollandiában négy éve ombudsmanként, és amikor a, a holland, a holland pénzügyminiszter Dijsselbloem úr arra kért, hogy erőltessem magam, akkor engem ez valóban meglepett. Meglepett az, hogy ő arra az elgondolásra jutott, hogy Hollandia korábbi ombudsmanja vállaljon számvevőszégi posztot. Megkérdeztem őt arról, hogy miért pont engem választott. Ő azt mondta, hogy azért, mert én képes voltam arra, hogy ezt az ismeretlen ombudsmani hivatalt egy nagyon jól ismert intézményé alakítsam át, és a polgárok Hollandiában megbíznak, az ombudsman hivatalával kapcsolatban úgy érzik, hogy ez egy jól működő hivatal, tehát igenis a számvevőszékben is tudok szerepet játszani, annak érdekében, hogy hidat építsünk a felelősségre vonás a technikai részletek között, illetve a polgárok között másrészt. Elhangzott az, hogyha megnézzük a sató nyilatkozatokat, az éves jelentéssel kapcsolatban, szemveszik jelentéssel kapcsolatban, akkor be kell látnunk azt, hogy nem túl sok polgár érti ezeket a jelentéseket, kevesebb, mint egy százalékuk, de hogyha megkérdezzük az újságírókat, hogy értik-e, hogy mit áll ebben a jelentésben, akkor itt is kevesebb, mint egy százalék az arány. Tehát senki nem érti azt, hogy mi is történik pontosan. A pénzügyeknél nagyon kemény leckét kellett megtanulnunk, tehát ne írjon alá az ember semmi olyat, amit nem ért. Ez egy komoly probléma, tehát a felelősségre vonás megmagyarázása, nagyon nehéz Európában, és nekem feltett szándékom, hogy ezt a feladatot jól ellássam. És azt gondolom, hogy ezzel a válaszsal Odi úr kérdése is reagáltam, hogy mivel gazdagíthatom a szemveszék munkáját, mit tudok ehhez hozzátenni. A második eh, kérdés Hollandia kérdése. Harding úr kérdéséhez is visszavezet. Ami a diszkriminációt illeti Hollandiában, az én megnyilatkozásomat, hát Ezt nagyra értékelték, az én megjegyzésemet, nagyon sokan jöttek el hozzám, és azt mondták azt, hogy nagyon örülnek annak, hogy én felvetettem az ügyet. Éppen ezért Heidling úr, ez az én függetlenségemnek az egyik kifejezése. Tehát nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy én független vagyok, valakinek tényleg függetlennek kell lennie, nem fogom csak azért visszavonni a jelöltségemet, mert önnek más politikai nézetei vannak. Odi úr, mi szerint eh, én eh, független vagyok-e? Engem nagyon jól ismernek Hollandiában, tudják azt, hogy független vagyok. Akadémikusként, bíraként és rendkívül független voltam, és ombudsmanként is, és továbbra is ez feltett szándékom. Másrészt reagálok a parlamenttel együttműködése is. Én hidakat építettem azért, hogy a parlamenttel szorosabb legyen ez együttműködés. Megkérdeztem őket arról, hogy mit gondolnak, mi a fontos az ombudsman munkáját illetően. Azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, rendkívül fontos kérdés Hát nagyon fontos, hogy mit gondol a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság, ez nagyon fontos a számvevőszék jövőbeni munkája szempontjából is, és egy további kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk meggyőzőbbé, hatékonyabbá tenni, ami Gebrandi úr felvetését illeti. Ön említette, a polgárokkal való kapcsolat fontosságát, és én eh, erre a kérdésre már korábban is kitértem. A második kérdés az európai kiadások hatékonyságára vonatkozott. Ez pedig egy olyan kérdés, amely eh, aggaszt. A televízióban nagyon gyakran látunk olyan programokat, amikor európai projekteknél nem történt megvalósulás, ezek nem valósultak meg, hiszen nem volt megfelelő a cél, ez pedig problémákat vetett fel. A kérdés az, hogy az auditok számvőszék részéről foglalkoznak ezekkel a témákkal. Hát a kapocs a mindennapi élet között a tagországokban, illetve az ellenőrző szerep között a számbevőszékben nem túlságosan eh, erős, és ezt nagyon fontos megerősíteni. A költségvetési keret sem egészen világos, És ami az elkövetkezendő 7 éves homályos költségvetési keretet illeti, eh, illetve a számvőszéki költségvetési ellenőrzések hatását, ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy eh, lehet, hogy a végrehajtáson is javíthat eh, a számbevőszék, hiszen megvan már ehhez a keret, de ennek megvalósításon is jobban kell fáradoznunk, és lehet, hogy nagyobb, több pontosításra kerülhet sor, és ellenőrizhetőbb, okosabb pénzügyi finanszírozást tudunk megvalósítani. Ami az adóparadicsomokat illeti, fontosnak tartom ezt a kérdést, itt egy politikai kérdésről van szó, nem feltétlenül a szemvőszék által vitatandó kérdésről, tehát fontosnak tartom, hogy fel legyen az adózás, és én ezt támogatom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még két potlulagos kérdést szeretne feltenni eh, Hartung úr és aztán Odi úr. Nem kérdésem van, hanem inkább csak egy megjegyzésem jelöltünk több alkalommal azt mondta, hogy 19. alkalommal született negatív DASZ, ez bonyolult, érthetetlen. Önnek eh, igazad van a dasz kapcsolatban, szeretnék egy pontosítást eh, megerősíteni. Nem értem a számvevőszéki jelentéseket, hiszen egy megbiztoltatásági jelentkezet létezik, és amikor uh, ha pozitív a számlákkal kapcsolatos megbízhatósági nyilatkozat, ez a nyilatkozat pozitív, a számlák rendben vannak, akkor itt egy pontos pozitívum is elhangzik, ami pedig az egyéb operatív működéseket illeti. Ez is érthető, illetve a hibarányok is, tehát nagyon fontos, hogy a szakértők ezekre figyeljünk oda, tehát amikor azt halljuk, hogy a DASZ negatív, akkor én ezt nem értem, Hát a szemvevőszék módszerét nem értjük egészen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hartung úr kap most szól. Het antwoord van de heer Brennickmeijer is eh, genoteerd. Dat... Köszönöm szépen. Tudomásul veszem Brennickmeijer úr válaszát, csak hogy világos legyen, ön nem csak az én pártomat bírálta, hanem az összes politikai pártot és úgy tűnik, hogy ön még mindig ombudsmanként gondolkodik, nem pedig európai szembevőszéki szembevőszéki tagként. Különösen egy ilyen Hollandia számára érzékeny kérdésben. Úgyhogy ez egy kicsit aggasztó. Igen, értem, hogy aggódik, és hát sok sikert kívánok. Jó, köszönjük szépen, ezzel ezt a meghallgatást lezárhatjuk. Köszönjük Berenik Májer úrnak, hogy eljött ide hozzánk ma. Köszönöm szépen, és viszontlátásra. És ezzel rá is térhetünk a következő jelöltre. Ja, meine Damen und Herren, nach einer kurzen Unterbrechung darf ich jetzt... Hölgyeim és uraim, rövid, de megszakítottuk a munkát, de most folytatjuk. Üdvözöljük Win Owen, Phil Win Owen urat, aki a brit hivatalos jelölt a számbevőszégi tagságra. Üdvözöljük szakbizottságunkban, és kérem tartsa meg bevezetőjét, ön szó parancsoljon. Elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A szüleim nagyon határozott értékeket képviseltek, és arra biztattak engem, hogy vegyek részt aktívan a közéletben, ezért dolgozom már 32 éve a központi kormányzatnál, és az elmúlt néhány évben pedig a nagy regionális kórházaink irányításában vettem részt. Mindig is az volt a célom, hogy javuljon a kormányzás, miközben politikailag határozottan független igyekeztem maradni. Három dolgot szeretnék kiemelni a pályafutásommal kapcsolatosan először is. Nagyon sok kormányzat és pénzügyi menedzsment tapasztalatom van. Körülbelül 20 évig voltam kincstárnak, kincstárnak, és emellett éveken keresztül foglalkoztam a központi kormányzatnál a hosszú távú nagy reformokkal, legyen szó a nyugdíjakról, eh, vagy az éghajlatváltozásról és energetikai kérdésekről. Sok eh, független jelentés elkészítésén nél bábáskodtam, hasonlóan ahhoz a munkához, ami a független auditáló hatóságoknál zajlik. Emellett pedig nagyon sokféle releváns auditálási tapasztalatom is van, sokszor voltam az auditált szerepkörében, kormányzati tisztviselőként és többek között. A London Business Schoolnál megtanultam a pénzügyi és menedzsment számlavezetés alapjait, és konszolidálom jelen pillanatban is ismereteimet a Nemzeti Auditálási Hatóságnál végzett munkám folyamán. Emellett vezetői menedzsment tapasztalatom is van, mint a jóléti, szociális jóléti osztálynál végzett munkám, mint más egyéb pozícióm során is nagyszámú munkatársal dolgoztam együtt. Emellett elhivatott vagyok, hiszek az Európai Unióban, az Európai Uniónak Vezető szerepet kell játszania, hozzáadott értéket kell teremtenie, és hatékony változásokat kell eszközönölnie. Legyen szó az éghajlatváltozásról, az energetikai politikáról, vagy pedig eh, a költségvetési rendelet reformjáról, vagy pedig a különböző hatástanulmányok elkészítéséről. Mindezek rendkívül fontosak is hiszek ezekben. Rendkívüli kihívást jelentenek a mai idők az Európai Unió számára és a számvevőszék számára is. Ez tükröződik a számvevőszék jövőbeni szerepéről szóló jelentésben is. Remélhetőleg olyan számvevőszéki tag leszek, aki három dologban javulást ér el. Először is jobb együttműködésre van szükség és az Európai Bizottság és a tagállami auditáló hatóságok között. Emellett a teljesítmény alapú audit felé való elmozdulásra van szükség, jobban adok el figyelni a nagy kockázatú területekre és az eredményességre. Úgy gondolom, az Egyesült Államok illetékes szerve és a francia számvevőszék is megmutatta, hogy hogyan lehet gyorsabban jobb minőségű munkát végezni. Harmadsorban a szembevőszéknek befolyást kell nyernie, ki kell építenie tudásbázisát, készségeit, és segítenie kell a jogalkotóknak munkájuk során. Tehát megtiszteltetés lenne számomra, hogy a számvevőszék tagja lehetnék, és részt vegyek az Európai Unió pénzügyi érdekeinek biztosításában, hogy biztosítsuk a szabályszerűséget és a hatékonyságot minden elköltött euró után. Őszintén együttműködve és függetlenül szeretnék tevékenykedni, remélhetőleg egy kedvező légkörben együttműködve az Európai Unió összes intézményével, és persze az Európai Parlamenttel és jelen szakbizottsággal is. Köszönöm, és várom kérdéseiket. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon örülök annak, hogy a jó légkört is megemlítette, és a humort, ez az egyetlen dolog, ami semmibe nem kerül, és mégis kellemesebbé teszi az életet. Megnyitom a vitát, először jelentéstevünk Ineszai Alessander kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Win Owen urat itt a szakbizottságunkban. Beszélt a származásáról, a szüleit is említette, akik nagyon fontos szerepet játszottak az életében. Az ön nevét előterjesztették tehát ön a szembevőszéki tagságra pályázó brit jelölt, de nem sokat beszélt a nagy-britanniai munkájáról, beszélt a nemzetközi szervezeteknél végzett munkájáról, arról, hogy milyen sokat tanult ott. De érdekelne, hogy nagy-britanniai munkássága során mi ösztökélte, mi motiválta munkája során. Nagyon fontos valóban, hogy rendelkezik a megfelelő szakértelemmel, és érdekelne, hogy milyen fontosságot tulajdonít az Európai Unió pénzügyi menedzsmentjében a vezetésnek, vezetésnek, illetve a tagállamoknak. Ha jól értem, akkor a nemzeti szemlák esetében az Egyesült Királyságban nem ugyanolyan jóváhagyási eljárás érvényesül, mint európai szinten. Érdekelne, hogy akkor a kormány által elköltött hatalmas pénzösszegek jóváhagyása hogyan zajlik. Beszélt emellett a brit egészségügyi szolgálatról, az NHS-ről, és beszélt a röviden a mentelmi jogról is. Érdekelne, hogy ez milyen mértékben érvényesül a tisztviselők esetében. Végül pedig beszélt arról is, hogy fontos kérdésekben közreműködött ilyenek a különböző atomerőmű leszerelési projektek és hasonlók. Érdekelne, hogy munkája során milyen nehézségekbe ütközött a parlamenttel való együttműködésben, és hogy hogyan oldaná meg ezeket a problémákat adott esetben. Köszönjük, Derek Vaughan. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm Önt. Winowen úr, a szakbizottságunkban gratulálok a bemutatkozásához, és ezt nem csak azért mondom, mert Ön is belszi, és mert egyetértek az elhangzottakkal, bár az, hogy Velszi talán megmagyarázza a magyarázatot ad az ön humorérzékére is, hát a szakbizottsági tagoknak is van humorérzékük. Három kérdésem van, az első a függetlenségre vonatkozik. Más jelöltekkel folytatott vitáink során is hangsúlyt kapott a jelöltek, illetve a jövőben itt tagok függetlenségének kérdése, illetve a számbevőszék függetlensége. Ha megnézem az életrajzát, azt látom, hogy dolgozott jobboldali miniszterekkel is, egy kicsit aggasztó lehet adott esetben. Jó lenne, ha szólna néhány szót az Egyesült belé közszolgák függetlenségéről. A második kérdésem az auditálásra magára vonatkozik. Korábban Velszben tevékenykedtem egy megyei tanácsnál, és láttam, hogy az auditálás során vannak azért jó gyakorlatok és rosszak is. Talán elmondhatná, hogy hogyan lehetne európai szinten a jó gyakorlatot népszerűsíteni, szélesebb körben elterjeszteni az auditálást követően. A következő és utolsó kérdésem a 2012-es évi jelentésre vonatkozik. 3,9-ről 4,8%-ra növekedett meg a hibaarány, ezzel valamit kezdenünk kell. Sajnálatos módon az Egyesült Királyságban is más tagállamokban is csalásként értelmezik a rendellenességeket a hibarány kapcsán. Ez sem az európai szintű, sem a nemzeti állami politikának nem tesz jót. Hogyan kívánna fellépni az EU-s költségvetéssel kapcsolatban elterjedt mítoszokkal szemben. Köszönöm. Gerbrandi képviselő. Köszönöm szépen, és köszönöm a honornak a bemutatkozását. A gyakornokság egy kiváló ötlet. El tudom képzelni, hogy Cameron és valamikor majd azt mondja, hogy jobb lett volna, ha gyakornoki állást vállal, mielőtt a miniszterelnökséget megcélozza. A kérdésem a teljesítmény ellenőrzésekre vonatkozik, a teljesítmény auditra. Ezt a többi jelöltől is megkérdeztük. Ha megnézzük az idei 2012-es évre vonatkozó éves jelentést, akkor látható, hogy az Európai Számvevőszék által felvázolt kilátások 2020-ig eléggé kiábrándítóak. Gyakorlatilag nincs semmiféle konkrét célkitűzés, aminek amivel szemben mérhetnénk a teljesítményt. Hallottam, hogy ön a teljesítményre kíván hangsúlyt helyezni, a kérdés az, hogy hogyan tudunk jobb eredményt elérni az Európai Számvevőszék ajánlásaiból. Meg kell hallgatnunk Európai Parlamentként, nem csak a mi bizottságunkról beszélek, hanem a többi szakbizottságokról is. Mindig meg kell hallgatnunk, és oda kell figyelnünk az önök mármint az Európai Számvevőszék jelentésére. Ha el tudna mondani néhány szóban, hogy hogyan kívánja elérni azt, hogy nagyobb befolyással legyen az Európai Számvevőszék munkája. Sankeladi következik. Köszönöm, elnök úr. A néppárt nevében én is üdvözlöm Owen urat. Köszönöm az eddigi információt, és köszönöm az írásos válaszait. Elsősorban a közszolgálatban tevékenykedett, és ebben a, az önéletrajzban azonban konkrétan ellenőrzési, auditálási tapasztalatot nem említ, ha erről szólna néhány szót. Másodszorban, ami a függetlenségi kérdést illeti, tehát közszolgálatban dolgozott, nyilvánvalóan politikai szervezetekhez is fűzik kapcsolatok. Mennyiben független ön a brit kormány köröktől? Az utolsó kérdésem az utolsó kérdésére, kérdésre a kérdőívében azt mondta, hogy visszavonja a jelöltségét, hogyha a parlament kedvezőtlen döntés hoz. Ha ezt egy kicsikét bővebben kifejtené, hogy pontosan tudjuk, mit várhatunk. Köszönöm szépen. Mölder úr utolsóként. Köszönöm, elnök úr. Én is további információt szeretnék hallani azokról a kérdésekről, amit Odi úr is már kérdezett, hogyha negatív döntést hozunk, ebben az esetben komolyan fontolóra veszem, hogy visszavonom a jelöltségemet, és konzultálnom kell az Egyesült Királyság kormányával, illetve meg kell ismerkednem a szakbizottság véleményével a szavazás megjegyzem, titkos a szakbizottságunkban, nem tudom, hogy mit vár tőlünk ezt követően, hogyha elutasítjuk, akkor azt akarja, hogy megtudja, hogy én hogyan szavaztam, és kíváncsi az én érveimre, és komolyan gondolja, vagy hogy én, vagy bárki más ebben a szakbizottságban ezt a kérését, ennek a kérésének eleget tesz? Tehát ez lenne a kérdésem. Elnök, köszönöm. És akkor végezetül Inge Kreszle. Köszönöm szépen. Említette, hogy a kormányával konzultálni kíván, hogyha nem tudjuk elfogadni önt. Ez mit jelent ez a kormányjal való konzultáció? Köszönöm szépen. E, egy csokor kérdést kaptunk, úgyhogy e, Owen úr, kérem, válaszoljon e, brilliánsan, ha lehet. Ez az én humorom. Köszönöm, először is a jelentéstevő kérdésére válaszolnék. Az NAO-nál az volt a kérés, hogy a tapasztalatomat használjam fel, és amióta a Nemzeti Számvevőszéki Hivatalban dolgozom, Számos tapasztalatra tette szert. Először is azt vizsgáltam, hogy hogyan lehet irányítani egy ilyen ellenőrzési szervezetet. Én egy vezetői szemináriumon is részt vettem, pénzügyi auditálási kérdésekkel is foglalkoztam, elsősorban a mezőgazdaság területén, a bevételi csapattal együtt a teljesítmény ellenőrzésen dolgoztam, illetve a Statisztikai módszertanok és mintavételezés témájában is részt vettem szemináriumon, európai számvevőszéki ellenőrökkel közösen. Egyébként arra is törekszem, hogy alaposabban megvizsgáljam a függetlenségi nyilatkozatokkal kapcsolatos módszereket, és hogy ezek a módszerek hogyan határozzák meg azt, hogy a az auditra 2%-ot vagy egyéb kört választunk-e ki. Én a London Business School-ban végeztem, a kérdés arra vonatkozott, hogy miért ott tanultam, ha jól értettem. Tehát akkoriban én igyekeztem a az üzleti világ különböző ismereteivel is, ismereteit is elsajátítani, tehát nem csak a pénzügyi irányítás könyvitel, hanem a mikro- és makroökonomiai kérdésekkel. Úgyhogy számos terület azt hiszem alapvetően fontos a korszerű auditálási munkához. A audit nem pusztán pénzügyi auditot jelent, ez egy multidisziplináris világ, ha úgy tetszik, a pénzügyi jelentések elkészítéséhez számos egyéb ismerettel is rendelkezni kell. Ami pedig az EU források jóváhagyását illeti a tagállamokban, az Egyesült Királyság néhány évvel ezelőtt egy kísérletet folytatott éves számlákat, auditált számlákat, kimutatásokat készítettünk az EU finanszírozás kapcsán. Sajnos technikai problémák miatt és szakember hiány miatt ez a folyamat megszakadt, de remélhetőleg 2014-15-ben ismét újra indul. Én ezt mindenféleképpen üdvözölném. Ez a közösség az európai közösség szempontjából mindenféleképpen hasznos lenne. És a Nemzeti Számvevőszék vizsgálja az európai forrásokat felhasználó egyes területeket. És itt most nem csak a nemzeti számlák jóváhagyásáról van szó, hanem az egyéni konszolidált jelentésekről is, a pénzügyminiszteri munka, minisztériumi munkatársaknak kell ezeket a jelentéseket megvédeniük a parlamentben. Ez az energia és az éghajlat ügy területén, ahol én korábban dolgoztam, így történt. Az írásos anyagomban is említettem, hogy a legutolsó teljes pénzügyi év jelentése, amiért én voltam felelős, mindenféle minősítés nélkül elfogadást, elfogadásra került. Tehát ennyit a mentesítésről, ami pedig a, a brit egészségügyi szolgálattal kapcsolatos kérdést illeti. Sajnos történnek hibák, és mindig fennáll annak a kockázata, hogy vezetői és nem vezetői tisztséget betöltő tagokat is a bíróság elé citálják. Fontos, hogy mindenki jó hiszeműen dolgozzon, a folyamatokat betartsa, és a mentességet megkapja a kórház vezetőségek részéről is. A nukleáris erőművek leszerelésére vonatkozó kérdés nagyon érdekes. A Public Accounts Committee előtt egy évvel ezelőtt egy ilyen kérdést kellett megválaszolnom. Ez számos tagállamot érint, keleti tagállamot is, amelyek hasonló kihívások előtt állnak. Ez egy jó példa a ugyanis az én részlegem hatáskörébe tartozott az atomerőművek leszerelésére fordítható költségvetés kb. 70%-a, és itt igen komoly projektekről van szó. Ilyen projektek kezelése, ahol komoly kockázat és veszély merül fel. A biztonság egy nagyon komoly kihívás, és az irányítás is egy nagyon komoly kihívás a korábbi környezetvédelmi és klímaváltozási területen szerzett tapasztalataim ennek a munkának az ellátásában nagy segítséget jelentettek. Vón úr kérdésére én biztosíthatom önt afelől, hogy én politikailag teljesen független és semleges vagyok. Konzervatív kormány alatt is dolgoztam, konzervatív pénzügyminiszter kabinetjében is dolgoztam, munkáspárti kormány alatt is foglalkoztam a költségvetési kérdésekkel, ezen kívül külön tanácsadóként a jelenlegi munkáspárti ellenzéki vezetők mellett is dolgoztam, tehát a jelenlegi koalícióban is konzervatív és liberális pártok mellett is dolgoztam, tehát teljesen pártatlan vagyok, ami az szerintem az egyik legnagyobb és legfontosabb szempont a közszolgálatban. A Lima és mexikai nyilatkozatok kapcsán is voltak tapasztalataim, ami az auditálási gyakorlatot, a bevált gyakorlat terjesztését illeti. Itt a mézes madzag és a furgos bot elvét kell követni, tehát pozitív és negatív ösztönzőket egyaránt alkalmazni, ösztönzőket és szankciókat is egyaránt kell alkalmazni. Fontos azzal tisztában lenni, hogy a hibákat hogyan lehet korrigálni. Ezzel ebből most eszembe jut egy cikk még korábban a nyugdíj területen végzett munkámban a tévedés, a hiba arány lényegesen csökkent 3%-ról, és ebből csak 1% a súlyosabb, tehát a materiális hiba. Ez egy folyamatos tanulási folyamat. A keddi kiadványban van egy érdekes diagram <clears throat> az európai költségvetésre vonatkozóan. És itt egy tanulási folyamat elején vagyunk, hogy a fontosabb problémákkal, konkrétan a beszerzésekkel hogyan foglalkozzunk. Tehát még egyszer a pozitív és a negatív ösztönzők legalább egyaránt fontosak. Remélem ezzel válaszoltam a kérdések. Brandi úr, köszönöm kérdését. A nagyobb programokat irányító tisztviselők helyzete valóban nem könnyű, ezt tapasztalatból mondom. És többek között azért említettem a hatásvizsgálatok bevezetését az az, mert ezek nagyon hasznos forrást jelenthetnek a jövőbeni továbbfejlesztések szempontjából. Fontos arra törekedni, hogy az éves jelentések e, egyre inkább objektívek és teljesítmény alapúak legyenek, és ehhez egyértelmű célkitűzésekre és mutató számokra van szükség. Nagyon remélem, hogy ez egyre inkább így lesz, és ehhez akarom a hatás vizsgálatokat felhasználni, és nagyon örülök, hogy a parlamentnek is van egy ilyen saját hatásvizsgálatokat végző részlege, ami pedig a jobb eredményeket illeti. Én szerintem az ajánlások erőteljesebb betartatása alapvetően fontos. Mindig meg kell nézni, hogy az ajánlások kat mennyire követték, mennyire valósították meg a gyakorlatban, és erre korábbi jelentések is többször világítottak. A szakképzettséget illetően valóban én nem pénzügyi aidor vagyok, a menedzsment, akár a pénzügyi menedzsment területén is van tapasztalatom, ami szerintem a számvevőszéknél jól hasznosítható lesz. Az a pénzügyi irányítás számvitel alapvető ismereteivel azonban tisztában vagyok, el tudok olvasni egy mérleget, és további célom, hogy a nemzetközi auditálási standardokat, módszereket minél jobban megismerjem, Úgyhogy ezek a terveim. Én hiszek az élet hosszig tartó tanulásban, és ezen a területen kiváló lehetőségeket látok a számvevőszéki munka kapcsán is. Köszönöm, remélem megválaszoltam vonul kérdéseit. Um, és elhangzott még egy további kérdés. És a végső válaszok az írásbeli válaszaim között vannak meg. Azt gondolom, hogy a világos válasz, illetve az írásbeli válaszom világos volt. Ez meghatározó a számbevőszék és a parlament számára, hogy együttműködő szellemben dolgozzanak együtt, kölcsönös tiszteletben, és amennyiben nem szavaznak nekem bizalmat, visszavonnám a jelöltségemet. Az Egyesült Királyság kormányával konzultálnék, és megpróbálnék a lehető legjobb módon erre reagálni az ítélet, úgymond, vagy függményében. Köszönöm szépen, Mulder úr és Odi úr szeretnének kérdést feltenni, utána lezárjuk az ülést. Kérem, kapcsolják be biztonsági öveiket. Tehát, ha meg akarja érteni annak okait, hogy mondjuk adott esetben miért utasítjuk ön el, hát ez egy titkos szavazás eredménye lesz majd, tehát nem értem, hogy ön hogyan szeretné ezeket az okokat megtudni adott esetben. Megvárjuk még Ódi úr válaszát is. Én hasonló kérdést szeretnék feltenni. Nekünk konkrét válaszokat nyugodtan kell elmondani, hiszen lassan elfáradunk abba, hogy ezeket hallgassuk, tehát nem kell a kormányra egyeztetni, tehát ha visszavonja jelzését, akkor visszavonják. Én a horvát miniszterelnökre haragszom, aki a jelölt állítására nem vette figyelembe egy közösségi logika, európai logika keretében a parent véleményét, és ránk erőt tette a jelöltjét. Hogyha ön Cameron elnökkel egyeztet, akkor ő azt mondja, hogy én támogatom önt, tehát nem ezt a kérdést szeretnénk önhöz feltenni. Tehát, ha negatív véleményt alakítunk ki, akkor nem kell akkor megjegyeztetni ahhoz, hogy ön visszavonja a jelöltségét. Tehát mondja el akkor nekünk, hogy a miniszterelnökre bízza majd a döntést. Tehát vagy mondja azt, hogy ön visszavonja a jelöltséget, és akkor visszavonja, vagy még mondja azt, hogy majd a miniszterelnök fog ebben dönteni. Oké. Okay. Now, two questions. Két kérdés hangzott el, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy én világosra tettem a mm, pozíciómat eh, nyitott, tisztességes módon írásbeli válaszaimban is, szóbeli eh, kérdéseimben is, illetve válaszaimban is. Eh, köztisztviselőként és auditorként azt gondolom, hogy nagyon fontos megvizsgálni az összes tényezőt, illetve az összes rendelkezésre álló bizonyítékot is megismerni a döntéshozat előtt. Az én kormányban szertett tapasztalataim alapján 30 év után úgy érzem, hogy nem érdemes elméleti kérdésekre, hipotetikus kérdésekre válaszolni, az ember vajon hogyan viszonyul majd egy jövőbeni eseményhez, milyen választ fog adni, kategorikus választ, ezeknek semmi értelme nincs. Lehet, hogy ez a szakbizottság úgy dönt, ahogy, élt az Európai Plenáris is döntés születik, akkor köztisztviselőként csak ezt a választ tudom adni, amit korábban adtam, ez az én döntésem lesz, megpróbálok legjobban reagálni, legjobb döntést meghozni, és Mulder úrra rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fellépni. Ami pedig a kormányjal való egyeztetés, illetve hogy én miért is konzultálnék a kormány nyal, ők jelöltek engem, én ezért hálás vagyok, és éppen ezért megfelelő magatartás az az értékeimmel összhangban álló magatartás, hogyha velük konzultálok. Köszönöm szépen. Yeah, thank you very much, Mr. Owen. Köszönöm szépen, Owen úr, köszönöm szépen, hogy válaszolt válaszainkra. Uh, köszönöm szépen, és tájékoztatni fogjuk majd önt az eljárás további menetéről. Köszönöm. Ja, meine Damen und Herren, liebe Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, ezzel elérkeztünk a mai délelőtti munka végéhez. Megszakítom az ülést, és folytatjuk 15 órakor a munkát. 15 órakor az Zondergárd jelentéssel folytatjuk a munkát. Itt az Abruzzi uh, eh, akvilai földrengésről